Bonjour, je vous remercie de prendre place. Köszönöm szép, jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmüket, kérem foglaljanak helyet. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. A nyári szünet utáni első ülésre kerül sor, remélem, hogy mindenki formában van. És mielőtt rátérünk a napirendre, engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket arra a rettenetes ciklonra, amely a e, Karib-tengeri országokat e, érintette e, tegnap éjszaka, Szent Martin és Szent Bartalami szigeteket főleg. Nagyon szörnyű csapás érte, e, természeti csapás érte e, ezeket a szigeteket, e, szinte teljesen teljesen végig söpört ezeken a szigeteken ez a ciklon. Az évek során megvalósított beruházások, turisztikai, infrastruktúrális, távközlési beruházásokat tette tönkre a beruházások 95%-át, és akkor még nem is beszéltünk az emberi veszteségekről, úgyhogy azt kérem mindenkitől, hogy legyen szolidáris, és fejezzük ki együttérzésünket ezekkel a polgárokkal, akik európai polgárok, és a Karib-tengeri térség minden polgárával legyen az európai vagy nem, akik még mindig nem sikerül, akiknek még mindig nem sikerült fellélegezni az Irma hurrikán öm, szörnyű, rettenetes pusztítása után azt kérem Mimica biztostól eh, és a parlamenttől is, hogy működjönek együtt annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban eh, tegyék lehetővé a segítségnyújtást és a szolidaritási eh, segítségnyújtást. Megadom a szót Van Nisztelrooy kollégámnak, aki szintén szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Irma hurrikán pusztítását látjuk, itt ezen a bizottsági ülésen is fel kell vetnem ezt a témát. Ez a hurrikán most az Egyesült Államok felé fordult és közeledik az Egyesült Államokhoz. Két fontos kérdésem lenne a titkársághoz. Próbáljunk meg valamilyen tájékoztatást, információt szerezni. Nézzük meg, hogy mi történik a szigeteken különböző lehetőségek, különböző eszközök vannak a segítségnyújtásra. Nagyon fontos az együttműködés az említett szigetekkel, hiszen nem minden országnak vannak ugyanolyan lehetőségei. Nagyon fontos lenne még ma információt szerezni e, erről, és akkor megvizsgáljuk, hogy milyen további lépéseket lehet tenni a jövőben, mielőtt megkezdjük a folyamat administratív részét. Köszönöm szépen, József is szeretne szólni néhány szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollega. Én vagyok ennek a területnek a képviselője itt az Európai Parlamentben nagyon nagy hatással volt rám e, ez, e, ezek a szavak, amelyeket az elnök úr mondott, az szenvedő lakossággal szolidáris szavak, több mint 80%-ban elpusztította a sziget infrastruktúráját ez a hurrikán. 300 km per órával pusztít ez a hurrikán. 85-ben volt egy egy olyan eset, amikor több mint 280 km per óra sebességgel fújt a hurikán szele, és ez egy a kifutó pályán parkoló repülőgépet 30 méterrel arrébb lökött. Tehát ez mutatja a dimenzióját, dimenzióját ennek a pusztításnak. Ez a sziget egy fantasztikus, gyönyörű, szép sziget, most szinte teljesen elpusztult, és rendkívül nehéz helyzetben vannak az itt, az itt lakók, úgyhogy számítunk a segítségre és a támogatásra. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Akkor most rátérünk a napirendre. Egy kis módosításra kerül sor. Giofrida asszony és Koszolino asszony jelentéseinek sorrendjét megfordítanánk. Remélem, hogy ezben ezzel egyetértenek, és remélem, hogy nincsen ezzel szemben ellenvetés. Akkor a nyolcas napi rendi pontra a hetes előtt kerül majd sor. Ami a jegyzőkönyveket illeti, június 19-20, június 29, július 12-13-a ülések jegyzőkönyve online rendelkezésre áll. Azt javaslom, hogy szokás szerint, ha nincsenek ellenvetések az ülés végéig, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. És akkor ezzel azt hiszem el is fogadhatjuk a hármas pontban a bizottság 2018. évi ülésnaptár tervezetét is, ezt elküldtük a képviselőknek. 20 szakbizottsági ülést terveztünk, igyekszünk a lehető legjobb ülés tervezetet létrehozni csütörtök délutánonként nem üléseznénk a jövőben, hogy mindenki minél hamarabb a választókerületébe visszatérhessen, és egyébként pedig átlagban havonta egyszer üléseznénk, kivéve augusztusban. Most rátérnénk a szavazásra, az ötös napi rendi pont, az Európai Unió 2018-as pénzügyi tervre évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. Kérdezem, hogy mindenkinek itt van-e a szavazókártyája. Azt javaslom, hogy kezdjük meg a szavazást. Egyes kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Akkor rátérünk a hatos mm, pontra, módosításra mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Következik a kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és ezzel rátérünk 13-as módosításra. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a hármas kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tizenkilences módosítás következik mellette ellene, tartózkodás, Tizenkilences mellette. Nem, a 20-as következik mellette. Tart, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Huszonhat mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk, de inkább talán ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Nem. 27-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harminc négyes mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el, vagyis elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk elfogadtuk, azt hiszem, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. 37-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és most záró szavazás következik elektronikusan. Lezárom a szavazást. Kedves elnökünk, jelentését elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálunk. Következik Pászkárszel kollégánk jelentése. Nincs itt. Nincs itt, de kezdjük a szavazást. Egyes módosítás mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Kettes, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes bekezdés első módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes bekezdés e, egy módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AMC2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette e, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos módosítás mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 7-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, ki tartózkodik, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 59-es mellette, ellene, tartózkodás. Azt javaslom, hogy ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor a záró szavazás következik. Elektronikusan név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Várkárszár a kollégánknak ehhez. Notre collègue Zsufrida. a kollégánk megérkezett, sok szeretettel köszöntöm, és akkor rá is térünk a jelentésének megvizsgálására, ahogy ezt eldöntöttük. Versenyképesség az alacsony jövedelmű és alacsony növekedésű régiókban jelentés a lemaradó régiókról. Ez az első eszmecsere ebben a e, szakbizottságban erről a témáról. Az európai, e, a mi bizottságunk, a szakbizottságunk nagy e, figyelemmel kíséri ezt a témát. Azt szeretnénk tudni, hogy hogyan lehet a kohéziós politika hatékonyságát javítani egyes európai régiókban, és ez nagyon fontos szerepet játszik a kohéziós politika jövőjében. Kérem a kollégákat, hogy aki nem szeretne részt venni ezen az ülésen, az gyorsan hagyja el a termet, hogy Csófrida kolléganőknek meg tudjam adni a szót, és nyugodt körülmények között be tudja mutatni a jelentését. És aztán utána következnek az árnyék jelentéstevők. Tessék, öné a szó. Grazie. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Néhány rövid gondolat, észrevétel, hogy bevezessem, felvezessem ezt a témát, mint említett elnök úr is, már többször került sor eszmecserére ebben a témában. A bizottság, talán tudják, a lassan fejlődő régiókról kiadott egy anyagot, nyolc tagállamban vannak ezek a tagállamok, két oszt, csoportra osztotta ezeket a bizottság, tehát az alacsony növekedésű régiókról van szó, olyan, olyan régiók ezek, amelyeknek az EU-s átlag, amelyek az EU-s GDP átlaga rendelkeznek, de nem nagyon növekedik ez. Olaszország, Görögország, Spanyolország tartozik ide. Aztán vannak olyan régiók is, ahol alacsony jövedelmű régiókról van szó, ahol a GDP kevesebb, mint az európai átlag, de a növekedés gyorsabb. Ezek a területek, ezek a régiók nagyon nagy hátrányból indultak, de a kohéziós politika beváltja a hozzáfűzött reményeket, és gyorsan fejlődnek ezek a régiók. Itt bulgár, magyar, lengyel és román régiókról van szó. Ebben a dokumentumban olyan fontos szempontokat próbálunk felvetni, amelyek alapvetően befolyásolják ezeket a kérdéseket. A képzés kérdése, illetve a munkaerőpiac helyzete tartoznak ide leginkább. A cél az, hogy a munkaerőpiacok legyenek hatékonyabbak, jelenleg ugyanis túlságosan kevés a rugalmasság, és ez mindenképpen hátrányos. Sokszor a minimum bér a foglalkoztatást megnehezíti. Sokszor korlátozott határidő munkaszerződéseket kapnak az itt élők, tehát semmiféle ösztönzőt nem kapnak a régióban működő vállalatok. A kohéziós politika és az európai gazdaság politika célkütőzései tehát sokkal konkrétabban meg kéne tudni valósítani. Ha megengedik, akkor most elmondanám, hogy mit szeretnénk mi kinyilvánítani a jelentésben. A bizottság úgy véli, hogy a magas államadóság korlátozza a megfelelő hatékony kohéziós politikát. Éppen ezért a kohéziós politikát az államadósággal nagyon szorosan összekapcsolja az egész jelentés során, vagy dokumentum során a bizottság, és a strukturális alapok fejlesztést generáló képességét is összekapcsolja ezzel. Sajnos ezekben a ter- ezeken a területeken a állami beruházások aránya kisebb, pedig ezek a régiók pontosan ettől függnek leginkább, tehát az állami beruházásoktól. A bizottság szerint van egy valami, ami nagyon hiányzik ezeken a területeken, ez pedig a megfelelő deficit mértéke. Túlságosan nagy a deficit ezeken a területeken, és éppen ezért képtelenek a helyi vagy regionális önkormányzatok megfelelő mennyiségű beruházást létrehozni. Többször beszéltük már arról is, hogy a stabilitási paktum társfinanszírozási részét bizony részre, végre kell tudni hajtani. Makrogazdasági kérdések, hát nem nagyon van időnk arra, hogy ezt kifejtsem, és nem kell, azt hiszem nem kell most gyorsan végigmenem azon, hogy az elmúlt időszakban mi történt, de a spanyol és portugál eset megmutatta számukra azt, hogy a kohéziós politika és a makrogazdasági feltételrendszer közötti kapcsolatot újra kéne gondolni. Úgyhogy ezt mindenképpen ismételten át kell gondolnunk, gondoljunk arra, hogy hogyan is lehet egy komoly strukturális problémákkal rendező, rendelkező régiótól elvárni azt, hogy megfelelő makrofinanszírozás, vagy makrogazdasági feltételeknek tegyen eleget. A kohéziós politika politikai szempontból más szakpolitikákhoz is kell, hogy kapcsolódjon, nyilvánvalóan nem csak a gazdaságpolitikához. Tehát a feltételrendszer továbbra is nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy konstruktívan és, ö, optim, és ö, konstruktívan és ö, optimális módon kéne ezt megtenni. A bizottság szerint a kohéziós politika és az európai szemeszter ország specifikus ajánlásai között sokkal szorosabb kapcsolatot kéne létrehozni, de ezt nem fejtik ki, hogy ez hogyan gondolja. Úgy gondolom tehát, hogy, az oper, hogy a szemeszter, az európai szemeszter operatív részét kéne fejleszteni. Ezzel segíthetnénk a régióknak is. Az a, lassan, növek, lassan növekedő régiók esetében, tehát a gazdasági növekedés lassan létrehozó régiók esetében nagyon fontos az, hogy hosszú távon tudjanak tervezni, és hogy valóban egyeztessünk velük. Több forgatókönyvünk is van. Nos, két lehetséges forgatókönyv, az egyik az lenne, hogy a régiókat nagyban, nagyban ö, megfosztjuk az egyéb bevételeiktől, és aztán szigorúan alkalmazzuk a makrogazdasági feltételeket. A második forgatókönyv, hogy az Európai Unió számára igenis fontos az, hogy a kohézió megvalósuljon, és ez a következő tervezés, pénzügyi tervezési időszakokban is megvalósulhat. A stratégiai területeken leginkább, és így csökkennének a különbségek a különböző európai régiók között, a fenntartható és inkluzív növekedés lehetne így fejleszteni illetve növelni. Ehhez arra van szükség, hogy a gazdasági politika együttműködjön a kohéziós politikával, és mindig odafigyeljen arra, hogy a különböző régióknak még az igényei. Nos, nekem a második forgatókönyv sokkal jobban tetszik. Mindenkinek megköszönöm előre is az észrevételét és gondolatait. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Elhangzott itt egy nagyon fontos gondolat. Nincs egyértelmű kapcsolat a növekedési ráta és a fejlesztés jelenlegi szintje között. Vannak olyan régiók, ahol a növekedési, a növekedési ráta nagyon magas, de még így is hátrányban vannak, tehát viszonylagosan hátrányban vannak ezek a régiók, le vannak maradva, Viszont vannak olyan régiók, amelyek lassan, növe, ahol a GDP lassan növekszik, viszont elég jól állnak ezek a régiók eleve. A cél az, hogy munkahelyeket teremtsünk és gazdasági növekedést hozzunk létre. Most az ennyi jelentéstevők következnek. Fernando Roasszanai párt részéről az első. Köszönöm szépen. Szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek ezért a felvezetésért. Két évvel ezelőtt Krécu asszony indított el a kísérleti projekteket ebben a témában, Románia és Lengyelország részvételével. Nos, ugye két csoportot állított fel az Európai Bizottság, ez elég furcsa. Egyrészt ott, van az, ott vannak az alacsony jövedelmű régiók, ezek általában a kelet-európai országok, és aztán ott vannak a déli régiók, ahol a növekedés lassú. Ugye az áprilisi bizottságú, bizottsági dokumentumból indulunk ki. Úgy gondolom, hogy érdemes ezzel a témával foglalkozni. Nagyon jó, hogy ilyen alaposan elemezzük a helyzetet, illetve hogy megvizsgáljuk, hogy ugye lehetne javítani a növekedést és a fejlődést ezeken a területeken. Hogyha participatív governance-re törekszünk, tehát hogyha az önkormányzatokkal szorosabban működnénk együtt, az mindenképpen jó lenne. Hiszen több szinten is föl kell lépnünk. Második észrevételem a lehetséges megoldásoknak figyelembe kell venni az, hogy minden egyes régió más stratégiával rendelkezik a növekedése nézve. Tehát vegyük figyelembe a régiók különleges és egyéni tulajdonságait. Minden egyes régióra testre szabott, régió esetében testre szabott stratégiára van szükség. Aztán az innovációs fejlesztés, a humán erőforrások fejlesztése, a makrogazdasági keret javítása. Nos, ez kéne, hogy erre kéne leginkább koncentrálnunk. A harmadik észrevétel a politikai, a politikusoknak hozzá kell férni a minőségű adatokhoz és statisztikákhoz aktuális adatokra van szükség, ezeket megfelelő kontextusban kell prezentálni. Én ezt azért mondom, mert szeretném aláhúzni ezt a szempontot, ami egyébként szerepel a jelentésben. Köszönöm még egyszer a jelentést. Nos, nézzük a lassan növekedő régiók esetét. Én a régiómban a regionális önkormányzatban is korábban szerepet vállaltam. Hadd mondjam el azt, hogy a vidék és a város közötti szerepet, kapcsolatot mindenképpen tisztázni kell, tehát úgy gondolom, hogy integrált látásmódra van szükség. Nem szeretnék most itt senkit fárasztani, de másfél évvel ezelőtt azt mondtam, egy szakbizottsági ülésen, hogy mindenképpen figyelembe kell venni mind a két szempontot, tehát a fenntartható növekedést, illetve a kohéziós politika, politikát is. Ez leginkább a vidéki városokban van ez így, figyeljünk oda, arra, hogy más a realitás egy-egy nagyvárosban, illetve a vidéki területeken. Tehát külön külön szakpolitikára van szükség, illetve részletesebb szakpolitikai meglátásokra az alacsonyan, vagy a gyéren lakott területek esetében. Elnézést, hogy itt magamra kell utalnom, de szerintem erre még mindig szükség van. Aztán nagyon fontos természetesen a tagállami kormányok fellépése is ezen a területeken. Nagyon nagyban rajtuk is múlik az, hogy hogyan sikerül a fejlesztést elősegíteni ezeken a területeken. Most pedig hadd mondjam el azt, hogy már nagyon várom a jelentéstervezetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga! Ja, äh, äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom a jelentéstevőt mindenben, amit mondott. Egy konkrét kérdésem azért még lenne. Vannak jelentős különbségek a kevéssé fejlett régiók között is. Érdekelne, hogy a jelentés összeállítása között, illetve a bizottsággal történő együttműködés során felmerült-e valamilyen ötlet arra vonatkozólag, hogy mit tehetünk azokkal a régiókkal, amelyek hosszú éveken keresztül az európai regionális politika révén már kaptak támogatást, viszont mégsem sikerült igazán felzárkózniuk. Lehet, hogy a kohéziós politika átalakításával valahogy hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy itt változás történjen. Meglátogattuk Szicíliát például a szakbizottsággal. Évtizedek óta támogatásokat kap az ország, mégpedig nagymértékű támogatásokat, illetve a régió mégpedig nagymértékű támogatásokat mégsem jut előbbre. Mit jelent ez ránk nézve? Lehet, hogy speciális programokat kellene létrehoznunk az ilyen régiók számára, talán intenzívebb együttműködést kellene szerveznünk a régiókkal, azért, hogy segíteni tudjunk a regionális fejlesztési stratégiák kidolgozásában. Érdekelne, hogy milyen válaszokat tudnánk adni ezekre a kérdésekre. Nekem ugyanis, nekem szegezik ezeket a kérdéseket otthon, és jó lenne olyan választ adni erre, amelyekkel tényleg, amelyel tényleg segítünk a régiókon, mert több pénzt önteni ezekbe a régiókba önmagában nem fogja megváltoztatni a helyzetet. Lehet hogy érdemes lenne a jelentésben kidomborítani, hogy mi magunk hogyan tudunk hozzájárulni e az erégiókra vonatkozó kohéziós politika kialakításához. Köszönöm. Ezért frakció Tomásics asszony következő, de nincs itt. Alde Group részéről. Ik wil eh, vooral eh, de Europese Commissie bedanken. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak ezt a munkadokumentumot. Szerintem néhány nagyon fontos gondolatot emel ki. Ezeket az elmúlt évek során már hallhattuk, és hát én magam is hangoztattam ezeket. A legfőbb üzenet az, hogy valódi érdemi növekedést érjünk el, és javulást érjünk el a régiókra vonatkozó stratégiákban, és ehhez azonban strukturális reformokra lenne szükség, ez a legfőbb pont. Krél asszony felvetett néhány kérdést a válasz. Szerintem a strukturális reformokra irányuló támogatási programokban rejlik. A nyáron kaptunk egy levelet amelyben az állt, hogy a strukturális reformprogramokra vonatkozólag rengeteg támogatást allokáltak. Érdekelne az Európai Bizottság részéről, hogy mi beruházták be ezt a pénzt, milyen javulás történt, és hogy vajon tényleg ez-e a kulcs ahhoz, hogy megoldjuk a problémákat ezekben a régióban. A munkaerőpiaci reform is fontos szerepet játszik a jelentésben. Szerintem egyértelmű, hogy a munkaerőpiaci reform kulcsfontosságú. Franciaországban is ezen dolgoznak épp most, remélem, hogy ott megfelelően alakulnak a dolgok, és sikerül ezt jól végrehajtani. Még akkor is, hogyha Franciaország esetében nem igazán beszélhetünk alacsony jövedelmű és alacsony növekedésű régióról, vagy országról. A következő megjegyzésem. A jelentést olvasva teljesen világos, hogy a makrogazdasági politika és a makrogazdasági keret elengedhetetlen a megfelelő beruházások megvalósulásához. Az Európai Bizottság nagyon helyesen mondja azt, hogy szoros kapcsolatra van szükség az európai szemeszterrel, az európai kohéziós politikával, és ami engem illet, és ahogyan az Európai Bizottság le is fektette a dokumentumában, a makrogazdasági feltételrendszer egy nagyon fontos dolog. Ennek szellemében jó lenne, hogyha erre a dokumentumra is hivatkozna a jelentéstevő, mert ezt a dokumentumot nagyon objektív szempontok alapján készítette el az Európai Bizottság. Úgy tűnik, újra és újra vissza kell térnünk a makrogazdasági feltételrendszerhez. Nagyon sok beruházást valósítunk megremélve, hogy ez valamiféle eredménnyel jár, de ehhez szem előtt kell tartani a makrogazdasági kondicionalitásokat is. És végezetül ez kapcsolódik ahhoz, amit mások is elmondtak, hogyha azt szeretnénk, hogy a régiókban növekedés következzen be, akkor az intelligens specializáció kérdését is meg kell vizsgálnunk. A készségekbe kell nagyobb arányban beruháznunk az emberi készségekbe, képességekbe beruházhatunk persze az infrastruktúrába is, persze, de 2020-at követően rengeteg pénz folyik majd a TNT hálózatokba, a kohéziós alapokkal dolgozunk majd, és az Európai Bizottság rengeteg pénzt fektetett be ezekbe a kevéssé fejlett régiókba, és végül, de nem utolsó sorban, otthon kell elkezdeni a munkát, az, a tagállami hatóságoknál, ez pedig azt előfeltételezi, hogy képítsük az administratív kapacitásokat. Szerintem a hatóságoknak nagyon fontos szerep jut ezekben a régiókban. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Agua következik. Papadimulis úr. Köszönöm, Μιλάμε για Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos témáról beszélünk. Az alacsony jövedelmű és alacsony növekedésű régiókról beszélünk. Világos igények rajzolódnak ki ezen a téren. Fontos, hogy az Európai Unió már meglévő eszközeit megerősítsük, növeljük az erre szánt eszközöket, azért, hogy a meglévő egyensúlytalanságokat felszámoljuk. Köszönöm szépen Giuffrida jelentéstevőnek, mert lefektette a megfelelő alapokat ahhoz, hogy közösen gondol, gondos, gondolkodjunk erről a témáról. A liberális holland kollégának azt mondanám, hogy el kellene ismernie, hogy az FC révén Jobb lenne a foglalkoztatást, innovációt, jövedelmet, kutatást segítő projekteket finanszírozni az alacsony jövedelmi és alacsony fejlettségű régiókban, ahelyett, hogy az FC forrásaiból drága autópályákat építsünk Németországban és Hollandiában például. Miért szükségszerű, hogy odafoljon a pénz, és ne azokban a régiókban, ahol erre valóban szükség lenne? Szeretném azt is elmondani, hogy a hivatalos statisztikák szerint a kutatásra és fejlesztésre fordított pénzek ...78%-ban Észak-Európába jutnak, 11%-uk folyik Dél-Európába, és még kevesebb jut Kelet-Európába. Ez persze elősegíti az agyelszívást, mindenki Nyugat-Európába megy, ez pedig tovább rontja a rossz helyzetű régiók helyzetét, kilátásait, és nyilvánvaló, hogy a növekedési adatok Európa szerte nagyon különbözőek. A kevésé fejlett régiók Dél-Európában találhatók elsősorban, Görögországban, Olaszországban és Kelet-Európában, Magyarország, és így tovább sorolhatnám még. Ezt nyíltan ki kell mondani. Úgy akarjuk folytatni, mint eddig, vagy változtatunk? Vagy egyszerűen csak azt hajtogatjuk tovább, hogy hát Dél-Európában pazarolják a pénzt. Miközben nekünk nincs is pénzünk, amit elpazarolhatnánk. Hogyha kohéziós politikáról beszélünk, akkor egy csónakban kell eveznünk, segítenünk kell, fel kell emelnünk ezeket a régiókat. Természetes, hogy nem szabad pazarolni a pénzt, de a pénznek oda kell eljutnia, ahol ott tényleges növekedést is lehet teremteni, munkahelyeket lehet teremteni. Az is fontos, hogy világos, ellenőrizhető szabályaink legyenek, és a bürokráciát, a bürokratikus terheket is csökkenteni kell, hiszen máskülönben a szabályokat nem lehet végrehajtani. Emellett fontosnak tartanám, hogy objektíven nézzünk ezekre a problémákra, objektíven tekintsük őket, és ne a saját érdekeink mentén. Görögország példáját említeném Rodosz és Kosz szigetén. A turizmusnak hála viszonylag magas a jövedelem, más régiókhoz viszonyítva. Ugyanebben a régióban, ahol ezek a szigetek helyezkednek el, vannak azonban olyan szigetek is, amelyek nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek, nem növekednek megfelelően, és itt szükség lenne a támogatásra. Akkor ezeket a kisebb méretű szigeteket arra ítéljük, hogy állandóan alacsony vagy örökre alacsony jövedelmű és kevési fejlett régiók maradjanak, illetve szigetek csak azért, mert van ott két másik nagyobb sziget ugyanabban a régióban, amelynek magasabb a jövedelme. El kell tehát gondolkodnunk a az alacsony jövedelmű és kevésé fejlett régiók definícióján is. Szakbizottságként tovább el kell gondolkodnunk azon, hogy ezekben a régiókban hogyan tudjuk a helyzetet javítani. Alkalmaznunk kell itt az FC és a Horizont 2020 adta adott lehetőségeket. Erről konkrétan beszélnünk kell, hiszen máskülönben nem beszélhetünk regionális fejlesztésről és ko- kohézióról. Köszönöm még egyszer Zsufréde jelentéstevőnek, szerintem kiváló munkát végzett, és a mi frakciónk szeretne az ön frakciójával együttműködni. Fontos az együttműködés, hogy a régiók és a kohézió szellemében tudjunk előbbre jutni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dimitri. Bronis kolléga következik. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, manau, kad šitas klausimas labai svarbus e, solidarumui. Köszönöm szépen. Köszönöm a kolléganőnek. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontos kérdés ez az Európai Unión belüli szolidaritás szempontjából. Fontos, hogy a versenyképességet e, versenyképesség területén egyensúlyt teremtsünk, hiszen ettől függ Európa jövője, és a különböző régiók között hatalmas a, hatalmasak a különbségek, ami a jövedelmet illeti, és ami a GDP-t illeti. Ezt pedig, ez pedig az Európai Unión belüli migrációhoz is vezet. Én úgy gondolom, hogy sokkal drágább az új infrastruktúra megépítése azokban a régiókban, ahová elvándorolnak, mint azokban a régiókban, ahonnan elvándorolnak. 47 régiója van az Európai Uniónak, 8 tagállamban, amely régiók rendkívül alacsony jövedelemmel rendelkeznek, és alacsony fejlettségűek. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy vannak olyan régiók, amelyek az Európai Unió segítségével nagyon gyorsan fejlődnek. Nagyon odafigyelünk arra, hogy a különböző régiók, az érintett régiók problémáit megoldjuk. Az Európai Bizottság jelentése, munkadokumentuma is ennek fontosságára hívja fel a figyelmet. Úgy gondolom, hogy a kevésé fejlődő régiók problémái nagy mértékben összefüggnek az adminisztratív kapacitások hiányával. Az Európai Unió segítségnyújtás tervezésében kellene előrelépést elérni. Úgy gondolom, hogy az összes régió és az összes tagállam nagyon konkrét, speciális kihívásokkal rendelkezik és néz szembe. Az Európai Bizottság dokumentumában elemzést találunk arról, hogy milyennek az oka, és a dokumentum felhívja figyelmet arra is, hogy vannak hiányosságok, többek között az oktatás ügyben és más egyéb területeken is. Úgy gondolom, hogy ez a fajta, ez az elemzés a megfelelő irányba tett helyes lépés, és szerintem az Európai Bizottságot fel kellene szólítanunk arra, hogy készítsen egy átfogóbb elemzést arról, hogy milyen lehetőségeink vannak, illetve mik a veszélyek ennek az elemzésnek emellett rendszeresen frissülnie kellene, napra készé kellene azt tenni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a versenyképesség nem csak az Európai Uniós támogatástól függ, hanem az adott tagállam jogszabályaitól is. El kell emellett gondolkodnunk azon is, hogy miért van az, hogy bizonyos tagállamok még mindig nem végezték el azokat a feladatokat, amelyeket mások már elvégeztek. Zárásképpen szeretnék szólni valamiről, amit az Európai Bizottság dokumentuma nem említ, és jó lenne, hogy az Európai Parlament jelentése viszont felhívná a figyelmet erre. Arra gondolok, hogy a különböző régiókon belül is nagyon különböző fejlettségi szinttel találkozunk, sőt egy adott tagállamon belül is. Azok a statisztikai adatok, amelyekkel rendelkezünk, nem pontosan mutatják azt, hogy egy-egy régión belül is nagy különbségek lehetnek, ezért azt szeretném, hogyha az Európai Unió intézményei foglalkoznának ezzel a problémával. Vannak olyan tagállamok, amelyek például egy régiónak számítanak, egyetlen régiónak, miközben ők magukat több régióra osztják fel a belpolitikában. Ez egy fontos probléma. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem, nem asszony, köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevő asszonynak. Kicsit késlekedve beszélünk ma erről. A bizottság jelentését, ami áprilisban keletkezett, most beszéljük meg. 47 régióról van szó, 8 tagállamban, Olaszország, Spanyolország, Románia, Bulgária, Lengyelország, Spanyolország. Nos, ezek a régiók alacsony jövedelműek és vagy alacsony, lassan növekedő országok. Itt két osztályra vannak sorolva, sor, vannak sorolva ezek a, ezek a régiók, az alacsony jövedelműek Kelet-Európában és a ö, lassan növekedő, lassan fejlődő régiók, ezek Dél-Európában vannak. A bizottság azt próbálja elérni, hogy hogyan lehet az európai alapokon keresztül változtatni ezen a helyzeten, tehát mindenképpen természetesen megoldásokat kell találni, ezzel egyetértünk. Öt célt, illetve öt okot vett fel az Európai Bizottság, a gazdasági válság, ami úgy már évek óta sújt minket. Na de hát évtizedek óta létezik már a kohéziós politika, aztán alacsony munkanél, munka, foglalkoztatási ráta, kevéssé fejlett innovációs technikák, illetve a hiányos közigazgatási fejlettség. Aztán ne felejtjük el, hogy a képzett, fiatal munkaerő sokszor elhagyja ezeket a területeket, és ez demográfiai hatással is jár, illetve az állami és a magánberuházások arányának növekedése is ide sorolható, mint kiváltó ok. Az intelligens specifikáció, specializációt kell növelni, illetve bizonyos esetekben az infrastruktúrális lemaradást kéne megoldani. Az oktatásba is be kell ruházni, és természetesen arra is törekedni kell, hogy a rendkívül értékes humán erőforrások ott maradjanak a régiókban. Tehát a kohóziós politika és az európai szemeszter, illetve a strukturális reformok kapcsolatát öm, próbálja megerősíteni az Európai Bizottság, ezt kéri legalábbis. Mert többször, legalább tízszer beszéltünk erről a kérdésről az elmúlt három évben, gyakorlatilag semmi nem értünk el, ugye tavaly beszéltünk arról, hogy Olaszországot és Spanyolországot nem szabad szankciókkal sújtani az eredményeikért, mert ez még nehezebb helyzetbe sorolná őket. Én puiliai vagyok, Olaszország déli részéből származom. A jelentés 18 oldala szól erről a régi erről, és az olvasható itt, hogy 27%-kal nőtt a GDP, nőtt az állami beruházások aránya ezen a területen, és ezáltal természetesen a GDP is csökkent. Most nagyon furcsa, hogy mindig a GDP a meghatározó paraméter. Nos, a kohéziós politikából több 10 milliárd euró, euróval ö, részesültünk az elmúlt években, de ne felejtjük el, hogy tagállami, önkormányzati és regionális önkormányzati szinten is én úgy vélem, hogy a közigazgatás teljesen alkalmatlan arra, hogy ezeket az európai alapokat kezelje. Úgy gondolom, hogy kontraproduktív az a ellátási rendszer, ami jelenleg rendelkezik, jelenleg érvényes. Miért kell miért kell a stabilitási paktumban úgy olyan statisztikákat megjeleníteni, amelyek egész egyszerűen rosszat tesznek ezeknek az országnak. Nem megbüntetni kéne ezeket a régiókat, amelyek egyébként is küzdködnek. Nem kell, föl, nem kell fölfüggeszteni az alapok kifizetését csak azért, mert statisztikai szempontból nem ideálisak ezek a régiók. Nos, figyeljünk arra, oda, arra is oda, hogy milyen realitásokkal rendelkeznek ezek a régiók, Egyszerűsítésre kell törekedni, illetve nagyon fontos az, hogy az audit, a különböző bizonyítványokat kiadó, illetve az egyéb illetékes hatóságok között egyenlő, megfelelő legyen az egyensúly. Tehát mind a három felet meg kell, megfelelően be kell vonni ebbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még nyolcan szeretnének hozzászólni és aztán meghallgatjuk a bizottságot és a jelentéstevőt, úgyhogy kérem, hogy mindenki próbáljon a lehető legösszefogottabban, rövidebben fogalmazni. Merci, euh, président. Zsuló úr, köszönöm szépen. Először is természetesen szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért ez egy nagyon jó bizottsági jelentés, még akkor is, hogyha sajnálom, hogy az útra periférikus eh, térségek helyzetét nem vették föl a jelentésben, holott nagyon jól ismerjük ezt a helyzetet, és támogatjuk ezeket a régiókat. Két dolog, ami nagyon fontos, a többi között persze ebben a jelentésben, először is, hogy milyen helyet ad ez, a, vagy mennyire tartja fontosnak a differenciálást, az árnyalt elemzést, ez nagyon fontos. Gyakran a regionális vagy kohéziós politika komplexitása, amely gyakran nehézséget okozhat eh, számunkra a különböző régiókra kidolgozott kohéziós politikák. A bizottság jelentésében nagyon fontos az, hogy ez a differenciálás a régiók szintjén megtörténjen, és nem tagállamok szintjén, eh, mert akár melyik eh, országról is lehet szó, bármelyikben lehetnek országon belül hatalmas különbségek. Franciaországban például a Párizs környéki Ile de France, vagy a hegyvidéki, vagy tengerparti térségek között hatalmas különbségek vannak, úgyhogy ezt figyelembe kell venni a kohéziós politika jövőjét illetve A második dolog, amit említeni szeretnék, ez az indikátorok kérdése, kohéziós politikai indikátorok. A bizottság jelentésében azt látjuk, hogy figyelembe veszik a dinamikát, a tendenciát, és nem csak statisztikára alapozzák a munkájukat, úgyhogy ezt mindenképpen fontosnak tartom. A harmadik dolog pedig, hogy a mennyire fontos a regionális alapok helyzete, ez a jövőbeni kohéziós politika szempontjából elengedhetetlen. Köszönöm szépen ezt az érdekes hozzászólást. Henslin következik. Inszki úr következik. Thank you, Chair. Since obviously... Köszönöm szépen, elnök úr. A bolgár régiók a bizottság munkájába, eh, vagy hatáskörébe tartoznak, illetve a jelentés témáját adják, úgyhogy ezért bolgáról szeretném folytatni. Kedves kollégák! Azt hiszem, hogy alábecsülték itt a probléma specifikus specifikus jellegét. Nagyon sok kelet-európai régióban, eh, elmaradott régióban ez rendkívül specifikus ez a probléma. Ez összefügg azzal, hogy ezek a régiók van az ipar nagy részt leépült. Korábban nagy struktúrák léteztek ezekben a régiókban, és ezek meghatározták az aktív export tevékenységet, folytató eh, ágazatoknak a munkáját itt, legyen szó élelmiszeriparról, vegyiparról, eh, gépiparról, képgyártásról, és ez eh, több ezer, tízezer munkavállalónak adott munkát. A gazdaság és a szociális rendszer megváltozása során, ami rendkívül méreható változásokat hozott, eh, ezek a régiók összeomlottak. Ezért azt gondolom, hogy külön figyelmet kellene fordítani a, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben a 174-es cikknek, amely olyan kohéziós politikát vár el tőlünk, amelynek célja a régiók, az átmeneti állapotban lévő régiók, a transformációs régiók problémáinak megoldására koncentrál. Az eszközök és azok az intézkedések, amelyek bevezetésre kerülnek ezen régiókra vonatkozóan, figyelembe kell, hogy vegyék ezen régióknak a specifikus adottságait. Ezért én ellenzem az itt javasolt javasolt, mely szerint több strukturális eh, reform legyen, makrogazdasági eh, feltételhez kötés, amely több eh, beruházást hozna. Nem arról van szó, hogy nem, nincs szükség ezekre az intézkedésekre, hanem arról, hogy ezek rendkívül hiányosak, ez nem elegendő, és hogyha ezt nem kötjük össze nagyon összefogott politikával, amely az új ipari ágazatok vagy új eh, ipari tevékenység eh, fel eh, tevékenység felvirágzását nem hozzák magukkal, akkor nagyon csalódottak leszünk. A kohéziós fórum, amelyet a nyári szünet előtt szerveztek, ez felmutatott bizonyos fontos dolgokat. Krél asszony ott feltette bizonyos kérdéseket arról, hogy a pénz hova megy, hol hova folyik ezekben a régiókban, és ott a biztos azt mondta, hogy minden euró, amit beruházunk, abból 60 cent a német és más nyugat-európai országok iparába folyik vissza. Annak köszönhetően, ahogy a projektek végrehajtását, végrehajtását előrevive milyen rendeléseket adnak le. Itt tehát arról van szó, hogy ezzel újra és újra termeljük ezen országokban az elmaradást. <clears throat> Azt gondolom, hogy a bizottság elemzése, az öt ok, amit felvet, nem veszi figyelembe ezt a specifikus adottságot. Én azt gondolom, hogy folytatni kellene, és mélyíteni kellene az elemzést, hogy hogyan lehetne ezeket az eltéréseket, vagy ezeket a hézagokat megszüntetni. Azt gondolom, hogy 2020 után a kohéziós politika nagyon fontos, hogy közberuházási eh, politika maradjon. A kohéziós politika célzott, eh, koncentrált eh, politikák eredménye kell, hogy legyen, és ezt össze kell kombinálni a pénzügyi eszközökből, az EFSI-ből és más magánberuházási forrásokból való beruházásokkal, befektetésekkel. Ezt kellene támogatni rendkívül mélyreható politikákkal. E, különben, és ez a záró gondolatom, e, különben folytatódni fog kelet felől a munkaerő kiáramlása kelet felől Közép- és Nyugat-Európába. E, ez ezt kísérő problémákkal együtt. Köszönöm. Kollég vice-président Arimo. Merci, monsieur le président. Ich glaube, wenn man sich die... Raymond úr. Köszönöm szépen, hogyha feltesszük a kérdést, hogy egy régiónak miért vannak miért marad el, mik a, ennek az elmaradásnak az okai. Erre feltette, erre adott bizonyos válaszokat a bizottsági jelentést. Az okokat kell megvizsgálni. A gazdasági kutatás Lipcsei Intézetében egy tanulmányt készítettek, és megpróbálták erre a kérdésre választ adni. Ez az intézmény ennek során egy nagyon meglepő eredményre jutott, és azt állítja, hogy többek között arra vezethető vissza a, az elmaradás, hogy egy olyan régió, amely olyan, egy másik régiónak a szomszédja, amely szomszédos régió is támogatást kap, akkor ez a régió kevésbé fejlődik, mint az a régió, amelynek a szomszédos régiói nem kapnak támogatást. Ugyanis ezzel a támogatást kapó régiók egymással a támogatásért versenyeznek, és ezért nem a valódi gazdasági verseny valósul meg, és nem gyorsul a növekedés. Ez nagyon érdekes következtetés, nem tudom, hogy ezt figyelembe vették-e a bizottsági jelentés elkészítésekor. A második, az intézet által második következtetés az, hogy gyakran technikai elmaradások maradnak fel, belülnek fel, és először a strukturális akadályokat kell leépíteni, megszüntetni ahhoz, hogy a strukturális támogatás hat hatékony legyen. Ezt szerintem mindenképpen figyelembe kell venni, és ezért kérdezem az Európai Bizottságtól, hogy tudnak-e erről a tanulmányról, illetve Csofrida eh, asszonynak mondom, hogy ezt a eh, a tanulmányt el tudom küldeni neki, hogy ezen következtetések alapján is hát a jelentésén dolgozhat még. Nem tudom, hogy igaza van ennek a bizottságnak, és hogyha igaz, ennek a intézetnek, kutatóintézetnek, és hogyha igaza van, akkor mit kell tennünk annak érdekében, hogy a strukturális alapok által támogatott régiók jobb eredményekre jussanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lambert kapszót. Dank u wel. Even heel kort in aanvulling op, op de zaken zoals al. Köszönöm szépen. Eigenlijk twee... Köszönöm szépen. Két-három megjegyzésem lenne az eddig elmondottakat kiegészítve. Ebben a vitában, amikor ennek az időszaknak a politikájáról beszéltünk, arról volt szó, hogy támogassuk-e azokat a régiókat, amelyek ezt a pénzt gyakorlatilag elpazarolják, vagy más régiókat, amelyek konvergenciát, tehát éppen átalakulóban vannak, és a konvergenciát erősítendő őket támogassuk-e. Egyes politika, lehet, hogy egyes régióknak régióra szabott politikákra van szükségük. Nagyon fontos, hogy legyenek érveink arra, hogy hogyan tudunk ezen elmaradott régióknak segíteni, amelyek képesek a növekedésre. Nekem lenne egy javaslatom, két részből áll ez. Egyrészt ez a strukturális reformprogramok eh, léteznek, ezt a pénzzel töltjük fel, és eh, a régióknak külön támogatást adunk, és a tagállamoknak is technikai segítségnyújtási pénzt. A tagállamok ezt megkapják, sokkal több pénzt akarnak ezek a régiók, illetve tagállamok, mint amennyi pénzt mi tudunk adni pozitív ösztönzőkre van szükség a kapacitások erősítése érdekében. A második elem, miért nem hozunk létre valami realisztikusabb eszközt, hogy a régiók önkéntesen összekapcsolódhassanak egy másik régióval, amely esetleg nem annyira fejlett, és de vagy olyanhoz csatlakozzanak, amely náluk is fejlettebb. Tehát lehetne egy ilyen háromszög eh, régiót létrehozni, Ezekkel egymástól tanulhatnak, összefoghatnak, és talán ennek köszönhetően európai mm, kezdeményezés lehet ebből. Kínában pontosan ez történik. Különböző eh, fejlettségi szintű eh, régiók kapcsolódnak össze, eh, vagy, vár, vagy városok kapcsolódnak össze. Nem tudom, hogy a bizottság ehhez mit szól. És nem mondhatjuk, hogy a bizottság ne tenne semmi pozitívat vagy jót. Valami, de mégis valami új eszközre lenne szükség, talán a régiók trojkája lehet egy ilyen. Köszönöm szépen, Papedakis kollega, úgy látom nincs itt, de itt van. Itt van, tessék. Köszönöm szépen. Először is annyit azzal kezdeném, hogy ez a jelentés, ez ugye növekedésről szól. Ki növekedjen? A munkavállaló, a nép, vagy a vállalkozások, a koncernek, a cégek? Hogyha versenyképes akar lenni egy vállalat, akkor hát nem tud, nem fizet magas béreket, ugye? És akkor mi, mi jut a régiónak, mi jut a munkavállalóknak? Ezzel a nép, illetve a munkavállalók jogait korlátozzuk, mert a vállalatok növekedési potenciáját akarjuk támogatni. Utóbb volt egy nagyon fontos, egy nagyon erős földrengés nálunk, nagyon sokan, nagyon sok anyagi kár született, sok emberéletet is követelt ez Kos szigetén. Itt pedig nagyon fontos gazdasági tevékenység van. Aztán itt van Rodosz szigete, ahol rekordbevételeket érnek el a vállalatok, a cégek. 2013-ban azonban itt hatalmas árvizek voltak. Mindezt azért mondom, mert a károk megszüntetése, az árvíz vagy vagy földrengés károk megszüntetése általában a, a nagy cégeknek nem prioritásuk, akik inkább a profit eh, maximalizálására gondolnak, és a politikusoknak sem mindig, azon politikusoknak legalábbis, amelyek a vállalatok, cégek mögött állnak. Eh, pedig ez nagyon fontos eh, téma. Aztán, hogyha vannak tarif, vannak kollektív szerződések, kollektív megállapodások, azt a rugalmasság hiányának tekintik. Ez megint csak milyen megközelítés? Nem, le kell mondanunk a kollektív szerződésről az ipar vagy a gazdaság érdekében? Mi a helyzet? Mi a helyzet Franciaországban, ahol a kollektív szerződésekre öm, öm, lábbal tiporják, tömeges elbocsátásokra kerül sor? E, mindezeket a témákat mind e, figyelemmel kísérjük ezt is, e, ezt sem szabad szem előtt tévesztenünk, és a, nagyon fontos, hogy a munkavállalók is kiállhassanak a jogaikért, ne csak a koncernekre koncentráljuk. Köszönöm szépen, József. Köszönöm szépen, elnök úr. E, a gazdasági válság több év óta foglalkoztat bennünket, és a régiókat is érinti. Azt gondolom, hogy a valódi kérdés, érdemi kérdés, amelyet föl kell tennünk, és kollégánk is föltette ezt, mi ennek az oka, mik az okok, mik a gyökerek? Strukturális, konjunktúra, e, infrastruktúrás, milyen okai vannak? Nézzük Szent Martin szigetét, van ott egy nagyon fontos szándék, támogatjuk ezt a régiót e, de mi van akkor, hogyha egyetlen éjszaka alatt az összes erőfeszítésünket elpusztítja egy természeti katasztrófa? Ezt a realitást nem szabad elfelejteni. Az ultraperiférikus régiók nagyon nehéz helyzetben vannak, nagyon nagy nehézségekkel néznek szembe, legyen szó klímaváltozási jelenségekről, természeti jelenségekről. Most a a bizottság kiadott egy jelentést, de ez nem eléggé differenciált. Arról beszél, hogy a kohéziós politikát hogyan lehetne erősíteni, vagy hogyan kell ezt megvalósítani az elmaradott régiókban. E, a beruházás, e, erősíteni az intézményi kapacitást, a gazdasági környezet támogatása annak érdekében, hogy a vállalkozásokat ez ösztönözze. Jó, hát ez mind szép és jó, de ne felejtsük el, hogy a mi szakbizottságunknak arról kellene gondolkodnia, hogy hogyan tudna olyan javaslatokat tenni, amely megfelel ezeknek a napi kihívásoknak, és konkrét javaslatokat vetve. fel, ami lehetővé tenné ezeknek az embereknek a nehézségekkel szembenézni. Minden esetre én ezt eh, támogatnám. Ebben az összefüggésben eh, gratulálok a jelentéstevőnek, aki <clears throat> bizonyos kiindulási utakat eh, vetett föl, és azt remélem, hogy ezen közösen indulhatunk el. Köszönöm szépen, Ertmán kollégánk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, króciutko. Chciałbym powiedzieć, że Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam a kollégákat, és itt ezzel kapcsolatban felmerült bennem valami. Mindenkinek igaza van. Ebben az összefüggésben kell kiemelnünk azokat az aspektusokat, amelyek a vita és az elemzés szempontjából fontosak. Azt gondolom, hogy a kulcs fontos, a kulcs szó elhangzott, a regionális és a helyi hatóságok felelősségére kellene koncentrálni. Ez a siker mm, kulcsa az elmaradott régiókban. Gyakran az a helyzet, hogy ezekben a régiókban úgy tűnik, hogy mindenki jobban tud náluk mindent, a, ré, a, a, a tagállam, a, a, e, az európai intézmények, mindenki meg akarja mondani nekik, hogy mit csináljanak. E, rájuk kényszerítenek egy modellt, valamilyen e, fejlesztési programot, és ez erre, erre kényszerítik az adott elmaradott régiót ennek bevezetésére, és akkor egy modell létezik mindenki számára, minden európai országban. És ez oda vezet, hogy olyan döntéseket kell meghozni, amelyekről egyáltalán nincsenek meggyőződve az emberek. Aztán ott vannak az ellenőrzések, az auditok, amelyek során még ellenőrzik is őket, hogy tényleg úgy csinálták-e, ahogy elkötelezték őket. Egy kicsit nagyobb bizalmat kellene ajándékozni a regionális és a helyi hatóságoknak. Nekik kellene vállalni a felelősséget a fejlesztésért. Persze természetesen a döntéshozás során, és rájuk kell hagyatkozni. Zsornó úr is mondta, az egyes tagállamok között, tagállamokon belül is hatalmas különbségek vannak. Van egy másik modell, különböző modellek kellene, hogy megvalósuljanak Párizs környéki régióban, mint tengerparti vagy déli régióban. Lengyelországban és nagyon különbözőek a támogatási modellek, különbözőek kellene, hogy legyenek, attól függően, hogy melyik ország részben vagyunk, nyugat, kelet, stb. Tehát nagyobb bizalmat kellene eh, helyeznünk a helyi és regionális eh, hatóságokba, a döntéshozás során, és aztán ehhez kell ragaszkodni. ragaszkodni. Gyakran az a helyzet, hogyha a kohéziós politika keretében bizonyos programok végrehajtására kötelezzük őket, annak nem lesz jó eredménye. Köszönöm szépen! Nagy öröm számunkra, hogy a DJ Régió képviselői tartózkodik a terembe. A bizottságot többször is megszólították, úgyhogy megadom önnek a szót. Kérem, amennyire öntől telik, válaszoljon ezekre a feltett kérdésekre. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy a bizottság hogyan gondolkodik ezekről a felvetésekről. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Well, uh, as, be as brief as I can. Uh... Próbálom rövidre fogni. Tudjuk a bizottság részéről, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, és természetesen nagyon figyelünk a regionális politikának ezen aspektusaira, és megpróbáljuk a lehető legsemlegesebben kezelni ezeket a kérdéseket. De mindenkiken meg kell próbálni a dolgokat újra gondolni, igazi vitát lefolytatni kohéziós politika témájában is, de gazdasági fejlődés szempontjából is, mégpedig tágabb értelemben kell ezt megtenni, érdemes lenne ezt lefolytatni. Jelentésünkben arról is szólunk, hogy az Európai Unió keleti és déli részén lévő régió között nagyon nagy különbségek vannak, és a küszöbb értékeket is ennek fényében határoztuk meg. Figyelembe veszem azt, amit hallottunk az imént, a parlamenti képviselőktől, hogy a periferális, periferiális régiókra is mindenképpen gondolni kéne. Hadd mondjam el ezt még, hogy jelenleg is folyik a munka a kelet-szlovákiai régióval kapcsolatban. Ez is egy lemaradással küzdködő régió valójában Kelet-Szlovákia statisztikai szempontból kívül esett a mi vizsgálódási területünkön, de a szlovák kormány is foglalkozik ezzel a kérdéssel, mondom, tehát párhuzamosan folyik a munka máshol is. Szerintem egyértelmű a dokumentum alapján az, hogy a kohéziós politikán túlmenő problémákkal is mindenképpen foglalkozni kell és jó lenne, hogyha regionális szinten is lehetne a gazdasági fejlettséget valamilyen módon befolyásolni, makrogazdasági keret szempontjából is, a strukturális reformok figyelembevételével, illetve a beruházások hatékonyságának szempontját is föl kell venni. A beruházási politika csak akkor lehet igazán eredményes, hogyha a gazdasági környezet kedvez a növekedésnek, illetve a beruházásoknak. Szeretnék még egy dolgot elmondani, és sok képviselővel egyetértek ezzel, ebben. Ez pedig az lenne, hogy a megoldások nem alkalmazhatóak ugyanúgy mint egyes régióra, sem európai szinten, sem tagállami, sem regionális szinten, tehát alkalmazkodni kell a régiókhoz. Egy képviselő is mondta, hogy sokszor egy régión belül is lehetnek nagyon nagy különbségek, ezzel is foglalkoztunk. Például kísérleti projektjeink szólnak erről Lengyelország esetében. Ott akár önkormányzati szintre is lemegyünk, tehát ott is vizsgáljuk a strukturális elemeket, milyen strukturális különbségek vannak önkormányzat és önkormányzat, város és város között. A lényeg az, hogy megfelelő megfelelő projektekre költsük a megfelelő pénzt a megfelelő helyeken, ez önmagában még lehet, hogy nem elég. Éppen ezért húzzuk azt alá, hogy meg kell találni a megfelelő előfeltételeket egy-egy régióban, meg ezeket teremteni, és figyeljük oda arra is, hogy hol vannak akadályok, illetve milyen az igazgatási struktúra egy-egy területen, egy-egy régióban. Októberben fog megjelenni a regionális igazgatási a regionális igazgatás minőségének indexe, az új besorolás. Ha megengedi, akkor konkrétan válaszolnék két kérdésre. Az egyik egy think tank jelentése, arról, hogy az elmaradott régiók helyzete hogyan függ össze a szomszédos régiók helyzetével. Nos, ebben a kérdésben is vizsgálódtunk, és el kell mondjam azt, hogy eh, hát némi nézeteltérés van közöttünk. a gazdasági statisztikák felhasználása és a számítási móddal kapcsolatban. De az elmondható, hogy a felhasznált információ leginkább a, a 97-2007-es időszakról, tehát ezeket az adatokat használtuk fel, azokat az adatokat, amik 97-2007-ben voltak elérhetőek, tehát nem túlságosan aktuális adatok ezek. Sok régió esetében. Még egy dolog, Fanny Szorói úrnak válaszolnék azzal kapcsolatban, hogy mennyire, milyen módon kapcsolódhatnak össze a régiók. Például Hollandia és Románia között folyik egy ilyen típusú együttműködés, ezt kéne leegyszerűsíteni, megkönnyíteni, a régiók tudjanak együttműködni, illetve hogy a szaktudásukat megoszthassák, bármilyen területről is legyen szó, mondom ezzel foglalkozunk. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor én is elmondom a észrevételemet erről a témáról, mielőtt visszaadnám a szót jelentéstevőre. Nos, ez egy nagyon érdekes és gazdag vita volt, gyakorlatilag minden szempont fölmerült, amit a kohéziós politikával kapcsolatban lehet mondani. Voltak nézeteltérés, vagy nézett különbségeink, a felosztással kapcsolatban. De mindannyian azt szeretnénk, hogy a kohéziós politika elérje a célkitűzését, illetve azt is szeretnénk, hogy a fejlesztési célkitűzés megvalósuljon. De az is nagyon fontos, hogy a kritériumok betöltése, illetve egy, egy fejlődési ráta elérése önmagában nem cél, nem mindig van a fejlődés szintje és a fejlődési ráta között egyértelmű megfelelés. Nálunk, a mi régiónkban a 2008-as válság alatt is 6%-os volt a, fejl- a gazdasági fejlődés. De még mindig nagyon le vagyunk maradva, a népesség fele még mindig a szegénységi küszöb alatt él. Mindennyian. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy a kohéziós politika, vagy más szakpolitikák nem lehetnek egységesek olyan szinten, hogy nem foglalkoznak az egyes régiók specificitásaival, tehát az uniformizálás itt nem segít. Gondoljunk a periferikus területekre, gondoljunk az egyéb régiókra is, ahol elképzelhető, hogy egészen más stratégiára van szükség. Még egy dolog, talán nem szoktuk ezt eléggé kihangsúlyozni, nem szoktunk eléggé arra odafigyelni, hogy előfeltételekre is szükség van. A tagállamok feladata az, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az előfeltételek teljesülnek, és így lehetnek csak eredményesek a kohéziós politika fellépései. Tehát mindent meg kell tenni azért, hogy az Európai Uniós szakpolitikák úgy ö, érjék el az érintett régiót, hogy ö, azok leg, a lehető legjobban kiteljesedjenek, tehát az előfeltételeknek teljesülni kell. Köszönöm szépen, és most pedig jelentéstevő következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Elnök úr, én nagyon-nagyon rövidre tudom fogni. Tudom, hogy már régóta húzódik ez a vita, ez eszmecsere. Teljes mértékben egyetértek az, amit az imént mondott elnök úr. Elnök úr, a kérdés, vagy a megoldás kulcsa az, hogy ne csupán beszéljünk erről, hanem konkrét megközelítésre van szükség, amely realista. Tehát figyelembe kell venni azokat az alapvető különbségeket, amelyek a különböző régiók között, illetve régiókon belül léteznek. Kirill kolléga föltett egy kérdést, de el kellett menni, úgy látom. De nem erről van szó, amit ő mondott, hanem arról, hogy olyan szakpolitikára van szükség, amely igazi megoldásokat szállít, és amely azokra a kérdésekre ad választ, amelyekkel mindannyian foglalkozunk, és megfelelő jövőképre van szükség. Tehát szerintem ebben a jelentésben is föl kell vetni ezeket a kérdéseket. Az imént említettem tehát, hogy mi lehet az egyik lehetséges megoldás, említettem a lehetséges forgatókönyveket, sokkal nagyobb mértékben kell egyeztetnünk ezekkel a régiókkal, ezekkel az önkormányzatokkal. Egyébként a bizottság is aláhúzza azt, hogy erre kell törekedni, és arra, hogy a tagállami és regionális fellépésnek sokkal jobban együtt kéne működnie. Olaszországban az idők során kifejlődött egy rendszer, hogy jobb legyen az együttműködés. Léteznek a déli területekre vonatkozó külön intézkedések, amelyek szerintem nagyon gyümölcsözőek, hatékonyak, és a hihetetlenül nagy lemaradást ezen keresztül próbálják ledolgozni ezek a déli területek Olaszországban. Aztán azt is meg kéne oldani, azt kéne elérni, hogy az európai politika minden napjaira ez lenne, ez legyen a jellemző, tehát hogy ne egyen válaszokat próbáljuk megadni minden kérdésre. Nagyon érdekes volt ez a mai vita, köszönöm szépen. Sok szempont jelent meg, és ezáltal azt hiszem, hogy sikerül javítani a jelentésen. Azt szeretném elérni, hogy a lehető leghatékonyabb legyen ez a jelentés, és a lehető legjobban megnyerjem a kollégák elismerését ezzel. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Az Agrival megegyeztünk abban, hogy az 53-as cikk alapján fogunk eljárni. Dancila asszony is. Ennek értelmében részt fog venni a mi szakbizottság üléseinken, de a mai napon nincs jelen. Köszönöm szépen, köszönöm Zsófrida asszony. Most pedig a másik napirendi pontot fogjuk megtárgyalni. Andrea Kozzolino úr jelentéséről van szó. A makroregionális stratégiák megvalósításáról meg is adom neki a szót. Sì, sarò davvero molto breve perché... Köszönöm, én nagyon-nagyon rövidre tudom fogni, mert nagyon alapos vitát folytatunk az előző napi rendi ponttal kapcsolatban, és én azt mondanám, Én azt mondanám, hogy leginkább a formai kérdéseket kéne megbeszélnünk a makroregionális régiók témájában. Arról van itt szó, hogy testre szabottan kell eljárnunk a makrorégiók esetében is tehát megfelelően kéne végrehajtani ezt a típusú szakpolitikát, stabilabbá kell tenni a makroregionális stratégiát, és természetesen a kohéziós politikából kell kiindulnunk, aminek a jövőjéről az elmúlt, elkövetkezendő hónapokban kell majd valami jövőre vonatkozót mondanunk. Egyrészt nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi történt eddig a makrorégiókban. Én azt mondanám a kollégáknak, és ezt javaslom, hogy három alapvető tengely alapján végezzük el ezt a munkát. És vegyük figyelembe természetesen azt, hogy minden egyes makrorégiónak külön fejlődés története van. Minden egyes régióban más és más a kormányzási vagy igazgatási elv, és fontosnak tartanám, hogy minden egyes esetben a bevált gyakorlatot próbáljuk meg elterjeszteni, bár más és más esetekről van konkrétan szó, más és más mértékben vettek részt a tagállamok, a regionális önkormányzatok a makroregionális stratégia megvalósításában, de minden tapasztalat hasznos lehet, Ilyen szempontból úgy gondolom, hogy van egy közös vezérvonal, amely egy lehetséges kormányzati elvet vagy eljárást mutathat ki. Ugye attól is függnek a dolgok, hogy mennyire vesz részt, mennyire vesznek részt a helyi regionális önkormányzatok ebben a folyamatban, illetve az is nagyon érdekes, hogy pontosan mekkora finanszírozással, költségvetéssel rendelkezik egy-egy ilyen stratégia, mindezekből sokat tanulhatunk. Harmadik dolog, amit szeretnék tenni. A beruházások mértéke a makrorégiókban. Mit lehetne még letenni az asztalra ebből a szempontból? Az elmúlt tíz év tapasztalatából kell kiindulni. A kohéziós politikán túl mit lehet még aktiválni, mit lehet még bevetni? Állami támogatások, vagy más beruházások szempontjából, vagy állami beruházások szempontjából, hogyan lehetne magán beruházásokat generálni, ösztönözni ezeken a területeken, hogyan lehetne még ilyen módon is megerősíteni a makroregionális politikát. Itt is ugye nagyon fontos, hogy a bevált gyakorlatot eh, kihangsúlyozzuk, kiemeljük, de hát ezek kényes kérdések. A javaslatom tehát. És természetesen nagyon oda fogok figyelni arra, hogy a kollégáknak milyen javaslatai vannak, Javaslom tehát, hogy egy olyan jelentést hozzunk létre, amely igazi előrelépés lesz, és amely segíthet majd az Európai Bizottságnak is munkája elvégzésében. És amely igazán egyfajta tanácsot szolgáltathat majd a makroregionális politika jövője, szempontjából. Elnök, köszönöm szépen. Nem is tudom, hogy mondta de, de az Európai Bizottság hasonló témájú jelentésének egyfajta folytatása a te jelentésed. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen 19 tagállammal és 8 harmadik országgal is foglalkozik ez, tehát őket érinti közelebbről a makroregionális stratégia. ami szakbizottság is nagyon nagy figyelemmel foglalkozik ezzel. Most az elnék jelentős tevők következnek, és utána a többi kolléga a néppárt részéről, Frank Bogovics az első hozzászóló. Ő lenne legalábbis, de sajnos nincs jelen, Lambert következik. Exactly what, what, what you said. It's related to, to the doc. Köszönöm szépen. Egyetértek az elhangzottakkal. Bogovics kolléga Tallinnban van a néppárti elnökséggel együtt, ezért helyette én fogok néhány dolgot ismertetni a témával kapcsolatosan. Bogovics kolléga az Adriai tengeri régióból származik, ezért nagyon érdekli ez a téma. Először is, ami a kohéziós aspektust illeti, ez egy viszonylag új megközelítés. A Balti tengerben ugye egy más, Balti tengeri térségben más stratégia uralkodik, a pohár több mint félig tele van, ugyanis, hogyha megnézzük a balti-tengeri stratégiát, itt ugye egy nagyon szennyezett tengerről, tengeri régióról van szó, vagy volt szó, akkor láthatjuk, hogy az eszköz rengeteget segített az együttműködésben, a multi-level ownership területén is. Ha megnézzük az adriai tengeri térséget ezzel szemben, ott is sok jó intézkedést látunk, amely eredményes, ami az Alpesi régiót életi, ez Bresszó kolléganő témája volt. Itt a szakpolitikák kialakításában azt látjuk, hogy jobban összekapcsolódnak egymással a különböző területek. Egy dolog nem lenne hasznos, nem lenne kívánatos, ez a politikánk megszakítása hiszen hogyha Európában makrorégiókkal dolgozunk, akkor e- hozzáadott értéket tudunk teremteni. Mondhatnók, de ez egy csapda, amelyben nem sétálunk bele. Itt Itt inkább egy többszintű megközelítésre van szükség. Nem egy diszruptív politikára van szükség, hanem egy kiegészítő politikára. Most akkor mondanék még néhány dolgot. Ami a beruházási stratégiát illeti, eddig hiányzott valami a megközelítésünkből. Vannak új eszközeink, például az FC és mások, de ebben a fajta nagy léptékű együttműködésben nagyon nehéz elérni, hogy a makrorégiós tevékenységekhez eljussanak a források. Ha megnézzük azonban a Balti-tengeri régiót, láthatjuk, hogy ez azért lehetséges, meg lehet ezt oldani, úgyhogy ezen kellene dolgoznunk. Fontos tehát, hogy az új pénzügyi eszközöket is alkalmazni tudjuk a makrorégiókban. Szorosan kapcsolódik ahhoz a jelentéshez, amely itt a szakbizottságban a területi együttműködésről született. Ez a téma is, mert itt is területi együttműködésről van szó. Készülőben van a hetedik kohéziós jelentés, amely októberben kerül majd elénk. A következő időszakra vonatkozólag nagyon fontos lesz, és remélhetőleg felvázol, felvázolja, hogy a területi kohéziós politika és a makrorégió kérdését hogyan lehet összevonni, hogyan lehet egymással összhangba hozni. Ezért is lenne jó, hogyha szóban forgó jelentést még a hetedik kohéziós jelentés előtt elkészítenénk, véglegesítenénk. Szeretném azt is megerősíteni, amit a jelentéstevő mondott. Nagyon fontos a politikai elköteleződés, és ebből a szempontból javítani kell az együttműködésen ezen a téren, és meg kell erősíteni az administratív kapacitásokat is. Talán megfelelő mutatókkal, indikátorokkal lehetne ezt elősegíteni. Az utolsó megjegyzésem arra vonatkozik, hogy talán nem több makrorégióra van szükség, hanem el kell mélyíteni a meglévő makrorégiókhoz kapcsolódó tevékenységet. Én ugye holland vagyok, van, aki azt mondja, hogy az északi tengerre külön is együttműködést kellene kidolgozni, hát szerintem nincs szükség több makrorégióra, a meglévő makrorégiókkal kapcsolatos együttműködést kell mélyíteni. Köszönöm. Köszönöm, Lambert. Az EK nevében Wizowski kollégán következik. Köszönöm szépen. Paramba úr nevében szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Tudom, hogy a makrogazdasági stratégiák nagyon fontosak, ugyanis a határokon átnyúló együttműködésnek hála jelentősen növe, javultak a gazdasági körülmények ezeken, ezekben a régióban. Egy olyan integrált keretről beszélünk, amely lehetővé teszi a helyi, regionális és nemzeti hatóságok együttműködését. Láthattuk, hogy ezek a stratégiák eredményeket hoznak, de vannak azért kihívások is, amelyekkel szembe kell néznünk. Gondoljunk például a finanszírozás hatékonyságának kérdésére. Ez a jelentés iránymutatást adhat arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne új makroregionális stratégiákat kialakítani. Ugyanis vannak olyan EU-s tagállamok, amelyek számára szintén előnyösek lehetnének ezek a makroregionális stratégiák. A kollégám, aki nevében felszólalok, többször is kérte, hogy a Kárpátok számára hozzunk létre egy külön makroregionális stratégiát, Sajnos ilyen stratégia egyelőre nem létezik. Erre vonatkozólag módosítót fogunk majd benyújtani. Ja, dames, uh, eh, onze shadow die helaas... Uh, Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevőnk nincs itt, Jakovcsics úr, mert megváltoztattuk a napi rendi pontok sorrendjét. Rakovcsics úr úgy gondolja, hogy nagyon fontos ez a jelentés. Különösen fontosnak tartja, tart egyes makroregionális stratégiákat, például a Jóntengeri stratégiát. Nagyon fontosnak tartja tehát ezt a jelentést. Második megjegyzés. A jelentéstevő hangsúlyozza, hogy behatóan elemezni kell a transnacionális programokat, azt, hogy azok mennyire célzottak, hogy megállapíthassuk, hogy további finanszírozásra szükség van-e. Nagyon fontos, hogy ilyen elemzést készítsen az Európai Bizottság, hogy láthassuk, hogy elegendőek-e a források, és hogy hogyan lehetett a meglévő forrásokkal végrehajtani a stratégiákat. Remélem, hogy ezzel is biztosítani tudjuk, hogy a makroregionális stratégiák jól működnek. Ezeket a témákat kellene ki domborítani a szövegben. Reméljük, hogy megfelelő lesz a jelentés, és ezáltal biztosítani tudjuk, hogy a végrehajtás és a finanszírozás megfelelő. Köszönöm. Köszönöm szépen, Papadimulis alelnök úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Kocolino kollégának az eddigi munkát. Ezzel megfelelő alapot szolgáltatott ahhoz, hogy közösen dolgozzuk ki ezt a témát, ugyanis minden, amit ma mondott, és minden, amivel kiegészítette a már írásban benyújtott anyagot, megfelelő alapot szolgáltat a további munkához, amelyhez mindannyian szeretnénk hozzájárulni. A makrorégiók hasznos eszközt jelentenek, Hogyha folytatni akarjuk a munkát ezen a téren, és újabb eredményeket szeretnénk elérni, akkor hangsúlyt kell fektetni az információ cserére és a tapasztalat cserére. Ugyanis nagyon érzékeny témáról van szó, ahogyan a kollégák elmondták, és azt is láthatjuk, hogy a balti térségben már jóval előbbre járnak. Jó lenne tehát megvizsgálni azt, hogy a makro, a Jón tenger és az Adriai tengeri makrorégióban hogyan tudnánk jobb eredményeket elérni, ez az a terület, amely engem személyesen leginkább érdekel. Az európai stratégia keretén belül és az eddigi pozitív és negatív tapasztalatok alapján javaslatot kellene tenni arra, hogy hogyan tudjuk ezt a stratégiát jobban irányítani. Jobban körül kell írni emellett a hatásköröket is, hogyan tudjuk az európai, a nemzeti és a regionális szintet jobban koordinálni, összhangba hozni egymással, valamint hogyan tudunk arról gondoskodni, hogy a stratégia jobb eredményeket hozzon. Van néhány előny, amelyet érdemes lenne kihasználni, hiszen azt szeretnénk, hogy a makrorégiókra vonatkozó stratégiák hasznosak legyenek, és hasznosítsuk őket. Fontos itt megemlíteni a beruházásokat. Nem minden régió képes arra, hogy megfelelő infrastruktúrális beruházásokat eszközöljön egyedül például. Itt ismét csak az Adriai tenger és a Jón tengeri régióra gondolok hogyan tudunk megfelelő beruházásokat eszközölni, miközben megvédjük a környezetet és a halászati ágazatot, és hogyan tudjuk ezt közösen megvalósítani. A közös felépés itt úgy, úgy gondolom előnyökkel járna, és hát itt nem kizárólag EU-s tagállamokról van szó, hanem harmadik országokról is, persze ezt is szem előtt kell tartani. A szóban forgó harmadik országok persze szeretnének közelíteni az Európai Unióhoz, az Adriai tengeri és Jontengeri régió erre egy nagyon jó példa. Vannak olyan szomszédos országaink, amelyek szintén az Adriai tenger partján helyezkednek el, de nem EU-s tagállamok. Nyilván őket, ők is érdekeltek a makroregionális stratégia végrehajtásában. Jó lenne ezekkel az országokkal szorosabbra fűzni az együttműködést, hiszen ez javítaná mind az EU-ban, mind az EU-n kívül élő, élő régióbeli polgárok életét. Éppen ezért a makroregionális stratégiát valóban nagyon jó eszköznek tartjuk. Szeretnék együttműködni Kocolino úrral és a többi kollégával is itt a szakbizottságban, főként ami a módosítók kidolgozását illeti annak érdekében, hogy egy megfelelő többséget tudjunk kialakítani, amely az eddigi tapasztalatokra támaszkodik. Merci beaucoup pour... Köszönöm szépen. Zöldek. részéről nincs árnyék jelentéstevő, Rozi Nemetó következik most. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, köszönet a jelentéstevő úrnak, ez egy nagyon fontos jelentés. Elvileg már a makroregionális stratégiáról egy évvel ezelőtt kellett volna egy jelentést készítenünk. És akkor ez el is készül, de most újabb hangsúlyt kaptak egyéb kérdések, ennek örülök. Ne felejtjük, hogy a bevándorlási hullám egy nagyon komoly kihívást jelent ennek, ezeknek a régióknak. Néhány dolgot engedjék meg, hogy aláhúzzak a makroregionális stratégiák végrehajtása szempontjából, illetve utalnék arra, hogy milyen különleges tulajdonsággal rendelkeznek egyes régiók. Nagyon fontos az, hogy terület alapú legyen a makrostratégia, egyesével kell tehát megvizsgálni például a finanszírozás kérdését. Az is nagyon fontos, hogy globális és integrált európai álláspontunk legyen a bevándorlásról. Tehát radikális változásra van szükség, például a menekült politikában. Szolidaritásra van szükség a tagállamok között, és alaposan meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan kell együttműködnünk a harmadik országokkal. Még egy dolgot szeretnék kiemelni. A kék a gazdaságot mindenképpen támogatnunk kell, hiszen a gazdasági válságnak ez lehet az egyik megoldása. Megfelelő képzésre van szükség, amely a diversifikált ö, oktatást, illetve diversifikált ö, ö, képzést veszi leginkább figyelembe. Nagyon fontos például a nők képzése a partmenti illetve szigeti térségeken. Nos, nagyon fontos az, hogy a résztvevő, a stratégiában résztvevő tagállamok között eh, igazi kohézióról beszélhessünk, és együttműködésről. Továbbá nagyon fontosnak tartom azt, hogy a megújuló erőforrások igénybevételéről is beszéljünk a stratégia témájában. Ezeket a stratégiákat végre is kell hajtani, mégpedig úgy, hogy európai finanszírozást, illetve tagállami finanszírozást is csatolunk ezekhez a struktúrákhoz. Strukturális beruházásokra van szükség, vagy akár előcsatlakozási alapokat is föl lehet használni. Nagyon sok lehetséges alapunk, illetve felhasználást segítő eszközünk van. Ott van például a LIFE programról, vagy a COSME, ott van a COSME program is. Engedjék meg, hogy néhány prioritásról beszéljek most. Az összes tagállami és regionális operatív programot harmonizálni kell, hogy ezek megfeleljenek, megfeleljenek a stratégia célkitűzéseinek, ugyanis ez nem mindig van így prioritás az is, hogy a, hat, hogy a döntéshozatali folyamatba a helyi önkormányzatokat és a többi érintett felet is bevegyük, és természetesen a környezet, illetve az egészség, a közegészség kérdése is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, notre collègue. Köszönöm szépen, Havard kollégánk. Um, thank you, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Kocolino úrnak a jelentését. A különböző szintű hálózatok kiépülése az Európai Unióban kevésbé formális struktúrában nagyon hasznos lehet, hiszen ez támogathatja az együttműködést, a legjobb gyakorlatokból eh, való tanulást, ezek átvételét, és ez nekünk politikusoknak rendkívül fontos, amikor a regionális együttműködést próbáljuk eh, erősíteni a makroszint eh, alatt. ezek a makroregionális stratégiák különbözőképpen működnek a különböző e, régiókban, és ez e, rendben is van. És gyakran felmerül e, az a tézis, hogy az Európai Unió egyszerűen rákényszeríti a régiókra, országokra a saját stratégiáját, legalábbis Nagy-Britanniában gyakran így látjuk, és azt követeli, hogy ezt kövessük. A holland kollégám által elmondottakra reagálnék. Én szerintem ezek a makrostratégiák rendkívül fontos szerepet játszanak az Európai Unió és nem Európai Uniós tagállamok közötti együttműködésben. kiváló szintű együttműködés létezik a, az északi tenger eh, körüli országok között, de talán lehetne lesznek bizonyos akadályai ennek, mert valószínűleg mi már nem leszünk tagjai eh, az Európai Uniónak. Az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, az az, hogy kikerülünk az Európai Unióból, de hogyha az brit kormánynak lenne bármilyen víziója, akkor igenis beszélne az északi tengeri együttműködési régióról, mert ez fontos lenne nem csak az Egyesült Királyságnak, hanem Írországnak is, amely kifejezetten e, izolált e, e, helyzetben lehet a jövőben. Erre tehát nagy szükség van a jövőben, hogy lehetővé tegyük az együttműködést azok között, akik valódi, igazi Európa barátok. On pourrait ouvrir un nouveau débat sur... Erről új vitát nyithatnánk. Most pedig nagy örömmel fordulunk a DG régióhoz, és Jean-Pierre Akin van itt közöttünk. A bizottság nemrégiben készített egy jelentést a makroregionális stratégiákról, meg is adom a szót önnek. Euh, merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok a jelentéstevőnek a kiváló jelentéséhez, jelentés tervezetéhez, és nagy figyelemmel és érdeklődéssel eh, figyeltük a jelentéstevő és a többiek hozzászólásait. Mondanék néhány fontos információt, amelyek eh, felmerültek a képviselők részéről először is a makroregionális stratégiák nagyon fiatal együttműködési, régiók között együttműködési formák. 2009-ben indult a balti együttműködés, aztán e, ezután jött az Adriatenger, Jóntengeri, e, Alpoki együttműködés, ezek még fiatalabbak, az Adria és Jón tengeri együttműködés keretében az első programok kiválasztásánál tartunk, éppen ezt fejeztük be. Minden esetre a bizottság ugye benyújtott a parlamentnek és a tanácsnak egy dokumentum csomagot, emellett egy staff working document kidolgozását készítettük el februárban. Ez már bizonyos kvantitatív információkat is tartalmaz a makrorégiókról, és ez lehetővé teszi, hogy az Európai Uniós alapokat mobilizálják. A balti tengeri régió a legelőre haladottabb együttműködési forma. 90 programot azonosítottunk el, 55 már aktív, 60 elindult, 55 rendkívül aktív, 34 pedig rövid program, és a teljes összeg pedig 3 milliárd 250 millió euró, amit kap ez a régió. A 2014-20-as MFF-ben ez már egy eléggé jelentős részt képvisel, de mindeközben tudva, hogy ez a megvalósuló programok kis részét adja. Tehát nagyon bátorító programok vannak, mind a mellett, hogy a a stratégia és a regionális politika rendelkezésére álló források közötti kiigazítás még nem tökéletes, és ezt említettük a bizottsági jelentésben is. Folytatjuk a munkát a makroregionális együttműködések megvalósítás, megvalósításáról, az erről szóló beszámolásról, és javítanunk kell a stratégia megvalósítását hogy visszatérjek arra a három pontra, amelyeket említettünk a jelentésükben, és ők is, a kormányzás, a tagállamok részvétele, illetve a beruházások és a többi politikával való összefüggés. A többi politikához való kapcsolódás, ezzel kezdeném, a makrorégiós stratégiák gyakran kezdettől fogva gyakran túlmutatnak a e, regionális e, politikán. A balti tengeri régió együttműködésében például a környezetvédelmi politika volt a kiinduló pont, és látjuk ennek az eredményét már most. Tehát ez a stratégiák közötti, vagy holisztikus megközelítés, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a stratégia a jövőben világosabban megmutatkozzon az Európai Uniós részpolitikákban, például a tengerpolitikában, a környezetpolitikában, energia, közlekedés, nyilván a különböző stratégiák kulcsfontosságú elemei. Ez egy nagyon érdekes koncepció tehát, amely lehetővé teszi, hogy hogy egyértelmű változásra kerüljön sor, egy fordulatra, stratégiai fordulatra kerüljön sor. A kérdés, amit fel kell tennem, az az, hogy más stratégiákkal, majd politikákkal összefüggésben, például a közlekedés energiával összefüggésben is felmerül-e majd ez a vita. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy tehát egy holisztikusabb megközelítést alkalmazunk, ami nagyon előnyös. Ami a kormányzást illeti, ez megint csak nagyon fontos, azt kell látnunk, hogy a stratégia kormányzási governance eh, része hogyan változik. Nagyon fontos, hogy ez az irányítás eh, alkalmazkodjon a feladatokhoz. A stratégia mm, a megvalósításban látható politikai konszenzus miatt jött létre. Most eh, hogy ahogy ezt már hangsúlyoztuk, eh, a szereplők köre is kibővült, a civil társadalom, a magán eh, szféra is eh, fontos szerepet játszik, úgyhogy nagy figyelemmel hallgatjuk a, bizo- a parlament ajánlásait ezen a területen. Végül, ami szintén kulcsfontosságú lehet a stratégia kidolgozása szempontjából, ez a részvétel, Mm, és a tagállamoknak a saját költségvetésükkel való részvétele. Meg kell vizsgálni a különböző szűk keresztmetszeteket, a tagállamoknak és a régióknak teljesen legitim kívánsága, hogy a költségvetésüket mobilizálhassák. Az együttműködés és koordinációs struktúra megfelelő módon be kell, hogy vonódjon ebbe hangsúlyoznom kell azt is, hogy nagyra értékeljük azt, hogy a parlament ezen a területen nagyon fontos szerepet játszik. Számos előkészítő eszköz és mm, kísérleti projekt formájában. a stratégiát rendelkezésre bocsátott eszközök internalizálására van szükség. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. Nem tudom, hogy a jelentéstevő szeretne-e bármilyen kiegészítést tenni. Valójában nem nagyon szeretnék már más hozzátenni ahhoz, amit, elhang, amit elhangzott. Olyan jelentésekkel törekedni, nem csupán leírja a helyzetet, hanem eh, valós eh, gondolatokra van szükség, amelyek segítik az, hogy a helyzet megváltozzon, hogy a helyzet javuljon, illetve hogy segítsük a bizottságot munkájában. A bevándorlás a témáját, hogy itt megnyitottuk, ez valójában egy új realitással szembesíti a nagy régiókat, a makrorégiókat. Ez lehet egy vezérfonal a jelentésben és úgy gondolom, hogy ezáltal, vagy ezen a témán keresztül jobban össze lehet kötni a különböző makrorégiókat, és itt javíthatjuk az együttműködést is. Köszönöm. Szeptember 28-án szavaz az ENVI bizottság, aztán novemberben mi. A módosító javaslatok benyújtásának határideje szeptember 13-a 17 óra lenne. Jó. Szuper. Akkor rátérünk egy rendkívül fontos jelentés vitájára. Az uniós régiók és városok szerepe a COP21 keretében létrejött éghajlatváltozásról szóló Párizsi megállapodás végrehajtásában. a koordinátorok döntöttek ennek a jelentésnek az elkészítéséről. Angela Valina a jelentéstevő, azonnal meg is adom a szót. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Efectivamente, el enorme consenso que de la comunidad. Ez valóban így van, elnök úr. A tudományos közösség, illetve az egész világ már évek, évtizedek óta tapasztalja azt, hogy a globális felmelegedés igenis megtörténik, és hát sajnos mi, az emberiség vagyunk ezért leginkább felelősek, nap mint nap megjelennek erről bizonyítékok. Ott van például a Harvey hurrikán. Egyre gyakoribbak a hasonló meteorológiai jelenségek, egyre súlyosabbak ezek, és sajnos ezáltal a fenntartható fejlődés is keres és veszélybe sodródik. Houstonban az árvíz hihetetlenül komoly károkat okozott, és a talaj minőség is megszemeli ezt. Texasban több mint 10 millió, több mint 10 hektár területen építkeztek, ezek olyan területek, az elmúlt időszakban ezek olyan területek, amely, ahol az árvíznek a valószínűség elég nagy, tehát ezek árterületek voltak. Nos, hallottuk, hogy milyen súlyos anyagi és egyéb károkat okoztak ezek az árvízek. Hurrikánok, trópusi ciklonok, viharok még a elkövetkezendő években is sújtanak minket. Olyan gyorsan fog megváltozni a klíma az egész Földön, hogy sem az emberek, sem az állatok, sem a növények nem rendelkeznek majd megfelelő mennyiségű idővel, hogy alkalmazkodni tudjunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy sajnos majd emberi életek fognak elveszni emiatt, és nagyon sok migráns válságra kell még fölkészülni. Az EU-ban az EU-ban jelenleg a városokban 359 millió ember lakik, ez a teljes lakosság 75%-a, és valószínűleg ez 80 ról növekszik majd 2050. Ők az energia 80%-át használják fel, és a GDP részesedésük 85%. Attól függően, hogy konkrétan melyik európai régióról van szó, nagyon különbözőképpen fogják majd a klímaváltozás hatásai érinteni ezeket a régiókat lesznek majd olyan szociális csoportok, amelyek jobban kívánnak, ki lesznek téve ezeknek a következményeknek. Valószínűleg azokat fogja leginkább érinteni ez, akiknek alacsony a jövedelmük, nem megfelelő lakhatós, lakhatási körülményeik, nem megfelelő a mobilitásuk, vagy szegények. A COP21 során 195 tagállam fog, fogadta el 2015. december 12-én azt, hogy lépéseket kell tenni az üvegház hatást okozó lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy csökkenjen az üvegház hatást okozó gázok kibocsátásának mértéke. Ez az egyezmény 2016. november 4-én lépett hatályba az iparosítási folyamat hőmérséklet szintjéhez képest két Celsius fokban maximáljuk a növekedést, a hőmérséklet növekedést. Meg kell próbálni a másfél fokot megcélozni azonban. Ehhez arra van szükség, hogy globális szinten csökkentsük a kibocsátást, ehhez technikai, technológiai átállásra van szükség, tehát az alacsony kibocsátású technikákat kell majd előtérbe, ezeket kell előnyben részesíteni, és a fejlődő országok számára nemzetközi segét kell biztosítani, hogy át tudjanak állni ezekre az új technológiákra. Beszélnünk e sajnos arról is, hogy az Egyesült Államok úgy döntött, hogy visszavonja e- az ebben az egy, együttműködésben való részvételét. Ne feledjük el, hogy Kína után az USA a második legnagyobb széndiokszid kibocsátó, 15%-os a részesedése. Trump úrnak ez egy régen meghozott döntése, a nemzetközi, körül, nemzetközi közösség ezért kritizálta, és a hajó el fog süllyedni, az egész globális közösséget vívő hajó, bár lehet, hogy, a nemze, hogy az Egyesült Államok egy kicsit később fog elsüllyedni. Nos, nagyon fontos az, hogy az elkövetkezendő 15 évre legyen egy megfelelő, fenntartható fejlődési célkitűzésünk. Az ensz az ENSZ keretein belül a különböző ENSZ tagállamok ebben a kérdésben 2015-ben már meg is egyeztek. Néhány célkitűzést kiemelnék, például a 13-as célkitűzés, sürgős jelleggel fel kell lépni a, a globális felmelegedés hatásai ellen, vagy fenntartható és modern energiaforrások kihasználása, ez a 7-es, 11-es el kell érnünk azt, hogy a különböző városok, illetve öm, települések a lehető leginkluzívebbek, biztonságosabbak, ellenállóak és föntarthatóbbak legyenek. Ne felejtjük el tehát, hogy Európában, mint említettem, az emberek háromnegyed része, az embereknek majdnem háromnegyede a városokban él, és az energiák háromnegyed részét itt használjuk fel. Úgy gondolom, hogy mindenképpen példaértékű fellépést kell tanúsítanunk, erre képesek vagyunk. Ehhez az kell, hogy megfelelően okos megoldási lehetőségeket javasoljunk. Ez kiváló lehetőség arra, hogy az életminőséget javítsuk, hogy a környezetvédelmet megerősítsük, illetve hogy a technológia átállást is elősegítsük. Ezzel kiváló eredményeket érhetünk el szociális témákban, környezetvédelmi témákban. Az Egyesült Államok úgy döntött, hogy eh, visszalép a COP21 egyezménytől, de az Egyesült Államok beli személyek, az itt lakók, a vállalatok még mindig sokat tehetnek azért, hogy ez mégse így történjen. 2020-ra vonatkozóan nagyon fontos célkütőzés az, a klíma és energia csomagban az, hogy 20%-kal csökkentsük az üvegházhatás okozó gázok kibocsátását, illetve az is célkitűzés, hogy az energia, a felhasznált energia 20%-a megújuló energiaforrásokba származon, illetve 20%-a kell növelnünk az energiahatékonyság. És 2030-ra azt a célkitűzést szabtuk meg, hogy az, a felhasznált energia 27%-a megújuló energiaforrásból származzon, illetve 27%-kal szeretnénk javítani az energiahatékonyságot 2050-re. 80, 90, 80 és 95 kal kell csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a 90-es évek szintjéhez képest. Ezek az uniós célkütőzések. Aztán van még egy stratégiánk, a klímaváltozás vonatkozó stratégia, tehát az ehhez való alkalmazkodási stratégia, ezt nem fogom itt most felolvasni. Az Európai Bizottság 2008-ban kialakította az úgynevezett polgármesterek paktumát. Nos, ez egy olyan együttműködés, melynek kapcsán az uniós polgármesterek ezekben a kérdésekben összefoghatnak. 2014-ben egy újabb kezdeményezés csatlakozott ehhez a ö, paktumhoz, MERS Adapt. Ennek a célja az, szintén, hogy az Európai Unió könnyebben alkalmazkodjon a klímaváltozáshoz. Ez a két kezdeményezés 2016-ban összeolvadt, és azt a nevet kapta, hogy a klíma és energia kérdésekben a polgármesterek együttműködése. Nos, megpróbál. A cél természetesen az, hogy a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodjanak az európai térségek, mégpedig úgy, hogy ez fenntartható módon történjen. 2017 elejétől kezdve, már ez nem csak egy Európai Uniós kezdeményezés, hanem az egész világot érinti. Tehát létezik egy ugyanilyen névvel ellátott, de világszintű együttműködés, tehát nem csak az EU, Európai Unióhoz tartozó polgármesterek vesznek részt ebben, de ezek ugyanúgy olyan polgármesterek, akiknek a hasonló célkütőzéseik vannak. Szeptember elején több mint 7500 város jelentkezett ebbe a kezdeményezésbe, összesen 230 millió lakossal rendelkeznek ezek a városok. 2017 során az Európai Uniós fejlesztési miniszterek elfogadták azt a pakt, egy, elfogadtak egy olyan paktumot Amsterdamban, amely egy több lépcsős, több szempontú álláspontot fejlesz ki ebben a témában, és az európai az európai önkormányzatok összefoghatnak. Három fontos eszköze van ennek az együttműködésnek. Javítani a jogszabályokat, a finanszírozást, illetve a tájékoztatást. A módszertan a különböző partneri kapcsolatok kialakítása, Ezeknek megvan szabva, hogy milyen eh, témáik vannak, ezek természetesen mind hatásra vannak a klímaváltozásra. Bevándorlók inkluzív kezelése, levegőminőség, város tervezés, körforgásos gazdaság, helyi gazdaság és foglalkoztatottság, klímaváltozás, energetikai áttérés, megfelelő talajfelhasználás, városi mobilitás, digitális eltállás, smart cities, innovatív és felelősségteljes közbeszerzések. Egyébként a Futurium nevű bizottság honlapján ezeket meg is lehet közelebbről nézni. Nos, jelen jelentés, jelen dokumentum arra irányulna, hogy az Európai Bizottság is, az Európai Bizottság még inkább, még intenzívebbé tegye, tegye a fellépését klímaváltozás témájában, illetve hogy az európai polgárok életminőségét tudjuk javítani, és fenntartható, módon lépjünk fel ebben a témában. Azt kell garantálnunk, hogy a következő generációk ne csupán ugyanolyan feltételekkel kapják meg tőlünk, hogy ne, nem csupán ugyanolyan feltételek mellett, hogy a minőségű földet, bolygót kapjanak tőlünk, hanem ha lehet, akkor még javítsuk is a föld minőségét. Nos, ne feledjük, hogy az üvegház hatást okozó gázok eh, leginkább a városokban keletkeznek, ezért nagyon fontos az, hogy milyen városi közlekedési eh, stratégiáink vannak hogyan alakul a hulladék gazdálkodás, a várostervezés, milyen a levegő minősége, milyen jogszabályaink vannak a levegőszennyezéssel kapcsolatban. Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek a városok, illetve a régiók döntési körébe tartoznak, az az ő kompetenciájuk. Nagyon sok érintett ágazat van, az állam és a magán ágazatban is, és természetesen minden egyes szektornak, ágazatnak megvannak a saját érdekei, ezeket természetesen figyelembe kell venni, és amikor a megoldást keresünk, akkor ezt is figyelembe kell venni. Tehát az összes, összes ágazatot koordináltan figyelembe kell venni, horizontálisan is. Ez elkerülhetetlen. Ahogy már többször elmondtam, és még egyszer szeretném elmondani, az első eszmecsere alkalmával, nagyon kíváncsi vagyok az összes kolléga véleményére, mindenkire szükség van. A klímaváltozás nem ismeri az ideológiai különbségeket, mindenkinek a véleménye nagyon fontos. Három alap összetevője lesz ennek a jelentésnek, megfelelő keret kialakítása, hogyan lehet hatékony módon alkalmazkodnunk a klímaváltozáshoz, megfelelően kell definiálni, hogy a, hogy a régióknak milyen stratégiát kell kialakítani, illetve a kohéziós politikának és egyéb európai szakpolitikának milyen módon kell ebben részt vennie. Úgy gondolom, hogy amikor kialakítjuk ezt a keretet, amiről beszéltem, akkor regionális célkitűzéseket is meg kell szabni, például az üveghez okozó üvegházhatást okozó gázok szintjét, hogyan lehet a szént kivonni a gazdaságból, hogyan lehet a megújuló energiaforrások arányát növelni, hogyan lehet a keresletet csökkenteni energetikai kérdésekben. Például díjszabással lehet ezt megoldani az energia árakban, de természetesen arra is oda kell figyelni, hogy a munkaerőpiacra piacra mindez milyen hatással lesz, tehát a szociális szempontokat nem szabad figyelmen kívül hagyni. Technológiai átállásra van szükség, ennek gazdasági, szociális, környezetvédelmi hatása is lesz. Nagyon fontos az is, hogy koherensek legyenek a környezetvédelmi politika, illetve az összes, koherens legyen a környezetvédelmi politika az összes többi szakpolitikával, és ennek az összes európai programban meg kell nyilvánulnia. Nagyon fontos az, hogy tudjuk alkalmazkodni az új körülményekhez, illetve megpróbáljuk csökkenteni a klímaváltozás hatásait. Az hatást okozó gázokat kell csökkenteni, leginkább az energia felhasználásának csökkentésével, az energiahatóság növekenységével, illetve a megülő energiaforrások részesedésének növelésével. A második fontos fellépési lehetőség hogy megfelelően elő tudjuk, előre tudjuk azt eh, jelezni, hogy milyen pozitív, illetve negatív hatásai lesznek eh, a klímaváltozásnak. Ez megnyilvánul majd a várostervezésben, a hulladékkezelésben, a közlekedési lehetőségekben. És úgy gondolom, hogy a lehető legrészletesebben kell foglalkozni ezzel, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy eredményesek legyenek a stratégiaink. tehát a tervezésben, a végrehajtásban, a nyomon követésben és a kiértékelésben is meg kell ennek nyilvánulnia. A célunk az, hogy struktúrális változások jöjjenek létre a termék, termékelőállításban, a fogyasztásban és a szakpolitikák végrehajtásban is, és természetesen valójában gondolkodásmódbeli változásra is törekszünk. Az európai polgárokat tudatossá kell tenni, és nagyon fontos, hogy ők is aktívan részt vegyenek ezekben a változásokban. a régióknak és városoknak mindent meg kell tenni azért, hogy ők is hatékonyan részt vegyenek ebben a kérdésben, hatékony eredményeket hozzanak létre. Továbbá nagyon fontos a régiók közötti együttműködés, illetve a határon átnyúló együttműködés, a céljaink ugyanis közösek. Ami a kohéziós politikát illeti, a, kö, a jövőbeni MFF-ben a klímaváltozással kapcsolatos célkütőzéseket mindenképpen jobban ki kéne emelni, és jó lenne. Igen, mindjárt befejezem. Még egy perce van, hogy befejezzem, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Tehát az lenne a cél, hogy mérhető célokat fogalmazzon meg az Európai Unió. Úgy gondolom, hogy jobb célokat kell meg jobb eredményekre kell törekednünk, mint a COP21-nek. Tényleg most már befejezném, mert elég hosszúra nyúlt ez így. Egy példával szeretnék végezetül élni. A rossz tervezés és a koordináció hiányának példájával, pedig alapvetően a kiindulási alap jó volt, az ötlet jó volt. A jelentés nagyon tágértelmű, de ne felejtjük el azt, hogy itt vannak olyan témák, vagy olyan példák, amiből lehet tanulni. Ez a példa illusztrálja az tisztelt kolléga elnézést, de meg kell önt állítanom. Be kell tartanunk az időt. és a tolmácsolásnak is egyszer vége lesz majd. Azt hiszem, hogy értjük, hogy alapvetően mit szeretne mondani. Nagyon részletes volt a bemutatója. Értjük, hogy mire irányul majd az a jelentés, amit novemberre kell elkészíteni. Köszönöm szépen. Most pedig a koordinátorok következnek. Nép néppárti koordinátor Mária Spireki. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Hozok néhány, lenne néhány eh, megjegyzés a jelentéssel kapcsolatban. Szerintem nem kell eh, minden klímaváltozási eh, kérdésre kitérni. A régiókra és a városokra fogok koncentrálni. A COP21 azt várja a városoktól, hogy a erőfeszítéseiket erősítsék ezen a területen. A kohéziós politikára koncentrálok, hiszen ez nagyon fontos szerepet játszik a klímaváltozás elleni harcban, három tematikus célkitűzésben, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a klímaváltozáshoz tartoznak. Az egyik a négyes, az alacsony szénkibocsátású gazdaságra való átállás. A második, az ötös, a kockázat megelőzés és menedzsment, a hatodik pedig a környezet megóvása és a forrás hatékony gazdálkodás. Mm, most nyáron kaptunk egy mm, előadás, vagy volt egy előadás itt a szakbizottságban, amely szerint 56 milliárdot fordítanánk a mi területünkön belül a klímaváltozás elleni hatra. Ez elég, nem elég, de nagyon fontos szerepet játszik, és koncentrálnunk kell erre. Úgyhogy hajlandó vagyok a további pénzügyi eszközökről beszélni a eh, projektek finanszírozására. És természetesen szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy a néppárt teljes mértében ellenzi a kötelező célokat, főleg tagállami és regionális szinten. Eh, várom az együttműködést a jelentéstevővel, hogy hasznos jelentést készíthessünk és elkerülhessük a párhuzamos munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, szocialisták. Louis Joseph Moszkó következik. A klímaváltozás egy nagyon átfogó, részletes kérdés, amelynek alapvető kihatása van a bolygó túlélésére, a szegénység, a gazdasági fejlődés, a nép népesség növekedése, a források kezelése mind-mind hatással vannak erre. Minden területen nagyon fontos az együttműködés, a kutatás és a fejlesztés területén is. Elengedhetetlen, hogy a klímaváltozás csökkentésére irányuló célokat a fenntartható fejlődés keretében megvalósítsuk. Ne felejtsük el az oktatást, a tájékoztatást. Ennek köszönhetően jobban tudunk válaszolni a klímaváltozás kihívásaira. Az oktatás nagyon fontos szerepet játszik globális szinten. A fiatalok és a kevésbé fiataloknak nyújtott segítség, hogy megértsék a klímaváltozás jelenségeit, oda vezethet, hogy megváltozik a magatartásuk és a hozzáállásuk a klímaváltozáshoz. Az oktatási programoknak köszönhetően a fenntartható fejlődésnek, fejlődési programok bevezetésével segíthetünk abban, hogy a klímaváltozás az oktatásban kulcsfontosságú téma legyen, tantárgy legyen. És ez a program segít majd abban, hogy jobban megértsük a klímaváltozási jelenségeket minden népességcsoportban. A tagállamok kapacitását erősíteni kell abban, hogy egy ilyen oktatási programot lehetővé tegyenek, meg új pedagógiai megközelítéseket támogassanak az iskolákban, és tegyék érzékenyé az embereket, a fiatalokat a klímaváltozással szemben. Akár a médiát is ebbe be kell vonni. Elnök úr, de a kollega hozzászólását pedig szeretném támogatni. Köszönöm szépen. Az Álda nevében szeretne valaki hozzászólni, mert nincs itt a jelentéstevő. Igen, köszönöm. Takula jelen, árnyék jelentéstevők nevében hadd mondjam el, hogy az elmúlt hetekben és hónapokban Dél-Ázsiában ez nagyon erős monszún esőzésre került sor, és Amerikában és Karib térségben pedig hurrikán tevékenységre, közben Afrikában pedig szárazság van, éhínség érint több millió embert, és rengetegen kelnek útra. A klímaváltozásra az emberi behatás egyértelmű, és ez extrém eh, időjárás jelenségekhez vezet, és a globális felmelegedés tehát így mm, elkerülhetetlen. Nagyon fontos a gyors reakció. A COP21 egy az első globális klímaváltozási mm, dokumentum és együttműködés. a Trump elnök az egyezményt ellenzi, és az USA-t kivezeti ebből, e, ennek nincsenek tényszerű alapjai azonban. A tudományos öm, öm, eredmények és az egyezményt támogatják, és ezért más megközelítése van szükség. Mindenkinek meg kell tenni a hozzájárulását ahhoz, hogy csökkentse a klímaváltozást és annak hatását. Így tehát nagyon fontos a Párizsi Egyezmény támogatása, a városok, ami a városoknak, régióknak előnyös, az globális szinten is előnyös lehet. A, tény alapú bizonyítékok jelenléte nagyon fontos, és arra ösztönzök mindenkit, minden polgárt, hogy működjön együtt a jobb, biztonságosabb eh, környezet kialakítása érdekében, és ösztönzöm azt, hogy olyan intézkedéseket eh, fogadjunk el, amelynek eh, köszönhetően a viharokra, áradásokra jobban fel tudunk eh, készülni, hiszen ezek, jelen, ezek a jelenségek gyakoribbak lesznek, a globális eh, felmelegedés meg fog történni, akkor is, hogyha Párizs életbe lép, de megfelelően kell reagálni, és személyesen pedig hadd mondjam el, hogy azok a lépések, amelyeket mi tehetünk az urbán, tehát a városi agendával és a városi programokkal, az energiaátállás például, egy nagyon fontos téma, amelyben a, az innovatív lépések finanszírozás, támogatást kapnak, és az előrelépés megvalósulhat. Köszönöm szépen a jelentést, Köszönöm. A zöldek következnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió három polgárából kettő városban, é, ö, városban él. Az energia egyötödét városokban ö, használják fel, és az energia nagy részét illetve az szennyezés nagy része városokban valósul meg. Itt kell tehát kezdenünk a munkát. Nagyon fontos, hogy hatékony legyen a politika, ez dönti el, hogy biztonságos jövőt adhatunk ki a bolygónak. A Párizsi Egyezményben először említik a városok feladatait. Az Európai Unió és a tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a hosszú távú finanszírozás 20%-át erre a problémára különítsék el. A klímaváltozási intézkedések a kohéziós eszközök egy negyedét kapják meg. Felmerül természetesen a kérdés, hogy ezek az eszközök, hogy ezeket megfelelően célzottan alkalmazzák-e, és ennek megfelelő intézkedések meghozására van szükség, hogy ezek az eszközök kell, ne számolják el kétszer vagy háromszor, tehát az elszámolás nagyon fontos a kohézió és más pénzügyi eszközök végrehajtása meg kell, hogy feleljen annak, hogy 2030-ig a tagállamok milyen célok elérését vállalták. A helyi önkormányzatoknak kell tehát dönteniük arról, hogy hogyan használják föl helyi szinten ezeket a pénzeket. A hatékonyság javítására kell gondolnunk. E, talán a leghatékonyabb e, önkormányzatokat ki lehetne tüntetni, vagy valamilyen ösztönzőt kellene erre kidolgozni vagy találni. A régió potenciáját teljesen ki kell használni a lehetőségeket. A régióknak nem csak a tagállami jogszabályok végrehajtása a feladata, hanem ők felelősek a helyi programokért is, és ez nem csak a közlekedésre vonatkozik, vagy az energiára A jó tapasztalatok kicserélése, az információcsere, az együttműködés a többi régióval, a közös finansz, programfinanszírozás mindenbe az irányba mutatnak. Továbbra is az energiaforradalom nélkül kell megoldanunk a problémát, nem csak a megújuló energiákat kell szem előtt tartani, hanem decentralizálni kell az energia ö, politikát, az energia ö, felhasználást, nagyon fontos, hogy minden energiafelhasználó, akár saját maga is előállíthassa az, energi- az energiáját, és hozzáférhessen az energiahálózatokhoz. A zöld energia különös prioritást kell, hogy élvezzen. az ipar területén nagyon fontos a zöld átállás. Ugyanilyen fontos, hogy a tudományt e, bevonjuk. A technológiai előrelépést biztosítani kell, és végül beszélnem kell a külső elemekről is, bár ez a jelentés csak a városokhoz szól, de a városok nem önmagukban léteznek, nem izoláltan léteznek, úgyhogy modern gazdaságra kell átállnunk, és nem szabad szem előtt évesztenünk, hogy ezek az aspektusok mindenképpen fontosak, és nem csak az európai támogatás megszerzésére szolgálnak. Köszönöm szépen. Az EFTD árnyék jelentéstevője nincs itt, most meghallgatjuk a DG régiót. Sander úr, Sanders úr, nem Róza szeretne hozzászólni. Demato. Róza Demato. Oké. Okay. Köszönöm szépen, elnök úr. A COP21 és a kohéziós politika kapcsolata számomra egy nagyon fontos kérdés, illetve a teljes ötcsillagos mozgalom számára. Bajina asszony jelentés témája, témája pontosan ez, és természetesen nyújtunk majd be mód, módosításokat is ezekben a kérdésekben. A Csinkvesztelle mozgalom 2015 vége óta beszél ezekről a kérdésekről. Úgy gondolom, hogy a reál gazdaság realitását mindenképpen be kell hozni a képbe. Bizonyos dolgokat nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Drasztikus változásokra van szükség, amelyeket bátor emberek hoznak meg. A, meg kell próbálni a kárt a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni. Úgy gondolom, hogy a két Celsius fokos növekedés alatt kéne maradnunk, tehát az 1,5 Celsius fokos növekedést kéne megcélozni. Sürgősen kell tennünk valamit, hogy ezt elérjük. Különben, ha nem változtatunk semmit, akkor a két Celsius fokot, Celsius fokot sem tudjuk majd betartani. Az ENSZ ezzel kapcsolatban már különböző értékeléseket készített, vannak adataink, ezeket a COP21-en Párizsban is bemutatták. 95 óta, amikor az első klímakonferencia volt, ez volt a COP1, azóta a legnagyobb természeti katasztrófák több mint 90%-át éppen ilyen meteorológiai események okozták, tehát amelyek a klímaváltozásból adottak. Ezek hurikánok, trópusi ciklonok, árvizek, aszályok, rengeteg ember vált menekülté ezen események során, illetve nagyon sokan életüket vesztették. Tegyük fel a kérdést, hogy mit tehetünk a kohéziós politikán keresztül, hogy javítsunk a helyzeten. Az EU-nak azt kéne támogatni, hogy valóban megtörténjen a szén kivonása a gazdaságból, illetve hogy tényleg legyenek innovatív technológiáink. Vannak olyan országok, ahol valóban kiléptek a COP21-ből. De először nézzük meg, hogy eh, mit tehet az EU. Arról semmit nem mondunk, hogy az EFSZ-n keresztül a szénalapú gazdaságot támogatjuk? azzal, arról nem mondunk semmit, hogy mi folyik a Jón tengere, az a Dél tengere? Vagy hogy a bizottság nem jár el a szennyező és elavult iparágakkal szemben, mint például a tarantói acélüzem ilyen. Szerintem nézzünk körül a saját házunk táján, és nézzük meg, hogy mit tehetünk mi. Kohéziós politika. Úgy gondolom, hogy minden egyes operatív program esetében meg kell vizsgálni, hogy mi például a szennyezés iráltal. Szerintem a hosszú távú szén kivonási stratégiára kéne odafigyelnünk leginkább, amit ugye Párizs is megfogalmazott. Ezt meg tudjuk-e valósítani? A földgázra is gondolnunk kell ezen túlmenően, tehát nem csak a szenet kell kivonni a gazdaságban, hanem az összes foszilis energiaforrást. A zöld technológiákban valóban be kell ruházni az, elektronikus, az elektromos közlekedésbe. A cél az, hogy hátat tudjuk fordítani a foszilis energiaforrásoknak. Ennek a hozzáállásnak kell érvényesülnie a különböző nemzetközi tárgyalások során is az EU részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagy hiba lett volna önnek nem megadni a szót a DG Klíma és a DG Régió is itt van közöttünk. Szánder úrnak adom meg a szót. DG Klíma vagy DG Régió, önök állapodjanak meg egymás között. Igen, köszönöm. Két különböző eh, DG-ről van szó, két külön eh, hozzászólóról, de egy intézményt képviselünk mindketten a bizottságot. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Valila asszonynak a jelentéstevőnek a munkáját. És köszönöm szépen ezt az állásfoglalás tervezetet, most pedig angolul folytatom. Nos, valóban nagyon fontos az, hogy az Európai Unió klímaváltozás elleni harcban betöltött vezető szerepét erősítsük. Erősítenünk kell a partnerséget, és új szövetségeket kell kötnünk. Jövő héten Montrealban leszünk Kínával, Kanadával és más országokkal, pontosan azért, hogy erősítsük a klímaváltozás eh, elleni harcban eh, elfogadott álláspontunkat. Mind a klímaváltozás tekintve mind a, eh, a csillapítás, mind pedig az alkalmazkodás fontos szerepet játszik, és a Párizsi Egyezmény volt az, amely felismerte, a, fel, és elismerte a helyi közösségek, városok, önkormányzatok szerepét abban, hogy csökkentsék a kibocsátást, erősítsék az ellenállást és nagyobb együttműködést tegyenek lehetővé. Az éremnek mindig két oldala van. A városok valóban nagyon nagy kihívásokkal néznek szemben, legyen szó kánikuláról, szárazságról, stb. De persze lehetőségek is vannak. Egyes példákat mondtak, tagállamok eh, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megbirkózni ezekkel a kívásokkal, és ezeket mintának ajánlják mások számára. Nagyon büszkén mondom azt, hogy most 7500 eh, város mm, csatlakozott ehhez az együttműködéshez, már több mint 900 város dolgozta ki az adaptációs stratégiáját, és 24 tagállam nemzeti szinten, úgyhogy ez kiváló eredmény. Hogyha érdekli önöket, ez a, a polgármesterek által létrehozott közös program, akkor erről kapnak, erről természetesen információt kapnak az interneten. Ez az együttműködés a felajánlásokból táplálkozik, amit helyi szintű döntések alapján született meg. 23 elkötelezettséget említett a jelentéstevő asszony. A polgármesterek eddig 20 7%-ot köteleztek el, és 23%-ot pedig már teljesítettek, úgyhogy az Európai Uniós célkitűzést eh, túl teljesítették. Emellett említették azt is, hogy az EU eh, e eh, polgármesteri együttműködés és a globális együttműködés közötti hát együttműködés nagyon fontos szerepet játszik és ez az ENSZ klímaváltozásról szóló eh, keret egyezménye eh, által is elismert együttműködés. Az eh, a legjobb gyakorlatok itt nagyon fontos szerepet játszanak. 2018-ban az UNFCCC egy pár beszédet fog kezdeményezni a nem állami eh, szereplők és a regionális hatóságok között, hogy megnézzük, hogy a, ez a közös kollektív megközelítés hogy segíthet a célok elérésében. A hat értékelési jelentés, amely városokról szól, Mm, szintén említésre méltó, de lesz egy hetedik értékelési jelentés is, de és ez a 2023-as globális leltározás szerves része. A helyi fáradozások a nemzeti klímaváltozás, csillapítás és adaptációs intézkedéseket egészítik ki, vagy erre vonatkoznak, és azt kérem, hogy a polgármesterek együttműködését kövessék figyelembe, figyelemmel, és támogassák, hiszen ez kritikus. Az Európai Uniós alapok egy részét már megcéloztuk. Az elnök megszakítja a hozzászólót, és kéri, hogy zárja le a hozzászólását, mert már túlságosan elment az idő. Ami az EU alapokat illeti, már egy elég nagy része ennek támogatja ezeket a programokat. Egy one-stop shopot hoztunk létre, amely segít a városoknak, e, végül pedig a jelenlegi nagy kihívásokat tartalmazó eh, környezetben, beleértve az USA eh, körülményeit is. A városok nagyon fontos szerepet játszanak, és városi polgárok nagyon fontos szerepet játszanak az elvárások teljesítésében. A kihívás hatalmas, történelmi, de meg tudunk felelni neki. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Jó. Ez egy első eszmecsere. A kollégánk novemberben bemutatja majd a jelentés tervezetét. Nagyon érdekes és gazdag vitára került sor. Köszönöm szépen Varela asszonynak a részletes beszámolást, amely amely segít nekünk abban, hogy a COP21 eh, céljait elérjük, és emellett a jogszabályokat, és ezen célok felé kell orientálnunk. Köszönöm szépen, lezárom ezt az ülést. Aki a koordinátorok ülésén részt vesz, azt kérem, hogy maradjon, a többieket kérem, hogy hagyják el a termet. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ma délután két meghallgatás lesz, az egyik a számbevőszékkel, a másik pedig a Digi Régió főigazgatójával, Metre úrral, úgyhogy nyilván sok kérdés lesz eh, hozzá, úgyhogy várjuk a válaszait majd. Köszönöm szépen, hogy jelen voltak, és délután pedig találkozunk. Köszönöm a bizottságnak a válaszait is.